morning, dear colleagues, dear guests. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák, tisztelt vendégeink, foglaljanak helyet. Megkezdjük a mai ülésünket. A parlamentközi szakbizottsági ülést megkezdjük a harmadik szakaszát az intelligens határőrizeti témában. És a mai délelőtt azzal szeretnénk foglalkozni, hogy a különböző határtípusok milyen feladatot, kihívást jelentenek. Valamennyiünk számára világos, hogy nagyon eltérő jellegűek a határok, tehát megvalósítható kell, hogy legyen a végső fokon megszülető döntés minden típusra érvényes kell legyen. Három előadónk mutatja be majd a határtípusokat, a szárazföldi határt, illetve a légi és a tengeri határ kérdésköreit. Minden előadónkat arra kérem, hogy tartsa tiszteletben a előadásra szánt időt, hogy utána vétára is legyen lehetőség. A vitaindítók tekintetében pedig két nemzeti parlamenti képviselő tart vitaindító eh, beszédet, illetve egy európai parlamenti felszólalás is elhangzik majd. Akik szeretnének hozzászólni, kérem jelezzék minél előbb. A nemzeti parlamentek képviselői kérem, használják a tegnapi módon a hozzászólási, felszólalási kártyákat. A kék az első szakaszra, illetve a narancsárga a másodikra érvényes, és az európai parlamenti képviselők pedig készfeltartással jelezik a felszólalási szándékukat. Finnországból Blankiszt úr lesz az első szárazföldi határokról szóló előadónk meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Európai Parlament, illetve Nemzeti Parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy öröm, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és szólhatok a finn szárazföldi határ átkelők helyzetéről, illetve hogy az intelligens határőrizeti csomag hogyan segítheti a munkánkat. 1300 km hosszú a keleti szárazföldi határunk, három fő szakaszra osztható. Az első típusú kihívás, hogy egyre többen utaznak, erről tegnap hallhattunk. Második a beutazó profilja, illetve vonatok, személyautók, buszok érkeznek. A harmadik kihívás típus pedig az időjárással függ össze. Az utazási volumen 10-20%-kal nő minden évben, ahogy itt látják a grafikonon. 2014 kivételes év volt. The Christmas and New Year period of time, our travel flows are the highest. And... Mert a vulkánkitöréssel összefüggésben egy kicsit csökkent a forgalom. Itt a jobb felső sarokban látják az erre vonatkozó adatok increase again after the financial situation is getting better. Ahogy javul a helyzet, biztosak vagyunk benne, hogy ismét megnő a forgalom, és óriási a növekedési lehetőség meg egyébként a Finnországba utazók számában. Aztán a határátkelőinknek a 70%-a az EU-ból érkezik, a szabad mozgás jogával él. Ugyanakkor a határ átlépők a keleti oldalon, főleg 80%-ban Oroszország felül érkeznek. Ez a szárazföldi határa érvényes elsősorban. A harmadik országok állampolgárainak az ellenőrzése nagyon nagy munka, illetve időigényes dolog. Új eszközökre van szükségünk, hogy ezt megkönnyítsük. Többször kibővítettük már az összes határátkelőnket, és létszámot is növeltünk az utazási terhelés miatt. A határátkelés bővítése, illetve a létszámbővítés a jövőben már nem fenntartható, nem hoz megoldást a helyszűke miatt, illetve az egyéb tartalékok kimerülése miatt. A szárazföldi határokról szólva, azt se felejtjük, hogy a szomszédos országgal le kell egyeztetni a közúti összeköttetéseket, esetünkben Oroszország a tárgyaló partner, tehát hogyha mi fejlesztünk, az csak akkor ér valamit, hogyha ők is fejlesztenek. Nézzük, hogy mit hozhat az intelligens határőrizeti technológia. A ki- és beléptető rendszerből mm, hoztuk a következő adatokat. Egy orosz állampolgár hölgy három hónapon belül 32 alkalommal lépte át a határt, és ez nem egy kivételes dolog, többen is utaznak be és ki így. A regisztrált utazóprogram emberi erőforrás csökkentést, illetve munka hatékonyság fokozást jelentene. Természetesen az intelligens rendszer annyiban segítene nekünk, hogy látja a határőr, hogy egy illető rendszeresen átlépi a határt ki, illetve belép, és tiszteletben tartja a jogszabályokat, tehát alacsony kockázatúnak számít. Finnországban a be- és kiléptető rendszer adataihoz a többi hatóság is hozzáférhet. Itt láttunk egy rendszeres határátlépő ö, útleveléből egy felvételt, mindig bepecsételik a kis belépést, és nagyjából 20 perc egy, egy körben az ügyintézés. A határregisztrációs rendszer annyiban segít, hogy mondjuk, hogyha finn határon belép valaki, és egy másik irányba kilép, akkor azt is nyomon tudjuk követni. Konkrét kihívást jelent, hogy az orosz határátlépők főleg reggelente jönnek be Finnországba, és este térnek vissza. Úgyhogy két nagyon nagy csúcsidőszakkal kell számolnunk. Napi szinten két csúcsforgalmi időszakunk van. Itt pedig az időjárási körülményeket szeretném bemutatni. Télen mínusz 30 fok körüli kemény havas időkre számíthatunk, nagyon rövidek a nappalok sajnos. És a szárazföldi határ ellenőrzés nagyon könnyen felhasználható berendezéseket, illetve hatékony eljárásokat igényel. A lehető legegyszerűbben kell intézni a dolgot. A vonaton az ellenőrzés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 as many speakers yesterday said, doing nothing is not an option. It's not an option for us. Többen is elmondták tegnap, hogy nagyon nagy előrelépést hozhat az intelligens határőrizeti rendszer Finnország számára fontos, minél előbb szeretnénk, hogyha bevezetnénk, és a zöggenőmentes utasforgalom is ezt igényli. Korábban már volt erről szó. egy EU szintű központi rendszernek, a központi vízumrendszernek az összehangolása talán még többe kerülne, ez így hatékonyabb. Úgy gondoljuk, hogy a jövőre felkészülve nagyobb határforgalmat tudunk kezelni, anélkül, hogy a biztonsági előírásokból engednünk kellene. Miért? Mert a rendszer megkönnyíti a határőröknek a munkáját. Automatikusan kiszámítja a Schengeni övezetben töltött időt. A biometriai adatok felhasználásával az útlevelekkel való visszaélést meg tudjuk akadályozni, az embereket valóban azonosítani tudjuk, meg tudjuk állapítani a személy azonosságokat, még akkor is, hogyha az útlevél eh, eltűnt, vagy elveszett, vagy tönkrement. Továbbá arra is sor kerül néha, hogy különböző nevekre legálisan kibocsátott útlevelekkel utazik valaki, és hogyha erre a problémára bukkanunk, akkor az ember elgondolkodik, hogy vajon mi lehet ennek a hátterében. Azután, hogyha valakinek elveszik, vagy ö, ellopják az útlevelét, vagy tönkre megy az útlevél, pótolni hosszú időbb. A regisztrációs rendszer meggyorsítja a manuális ellenőrzés esetében is három perccel az átkelést. Ez nagyon sokat segít. Sokan azt gondolják, hogy csak automatizált rendszerben működik jól az intelligens határőrizeti rendszer, illetve regisztráció, de ez nem így van. A manuális ellenőrzés esetében is hatékonyságot növel. Már teszteltük Finnországban, a gyakorlatban megnéztük, hogy a harmadik országokból beutazók esetében ez hogyan működne. A regisztrált a regisztrációs rendszer a vízuminformációs és a Schengeni információs rendszerrel hatékonyan együtt tud működni. Erről tegnap hallhattunk. Az eddigi tapasztalataink nagyon biztatóak. A jövőben folytatjuk majd a próbaprojektnek a tesztelését az eh, EULISA támogatásával. Finnország, illetve a finn határőrök szempontjából valóban szükség van az intelligens rendszerre. Ez egyszerűen szükségszerű. Segíti a költséghatékony utasforgalom lebonyolítását, és a jövőre is felkészít bennünket, hogyha a vízummentes rendszer tovább bővül. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, Blomkiszt úr. Most pedig következnek a légi határok. úr, aki a király, holland királyi határőrség tisztje, Harusma úr fog beszámolni a légi határok őrizetéről. Köszönöm szépen, köszönöm, üdvözlöm a Nemzeti Parlament és Európai Parlamenti képviselőket. Számunkra, mint határőr szervezet számára nagyon fontos az egész intelligens határozati csomag. Ez, azért is, mint Hollandia ezért vesz részt az amsterdami e, reptér révén a, már a pilot szakaszban. Én képviselem a határőrzetet Hollandia részéről ebben az együttműködésben, a következő tíz percben pedig a Marosi szervezetről, határozat szervezetről fogok beszélni, a kihívásokról, és a végén néhány gondolatot vázolok fel a jövőre vonatkozóan. Mik a feladataink? Nem magáról a szervezetről, a Marosi szervezetről akarok beszélni, hanem arról, hogy a Amsterdami reptéren milyen integrált együttműködést folytat a rendőrség, a határőrség és a magas kockázatot kivédő biztonsági szolgálat hogyan integrálja az egyes rendvédelmi és határozati funkciókat, és mely ennek révén tudunk e magas szervezetben hatékonyan működni. Az Amsterdami reptéren jelenleg 6-700 határ őr tiszt dolgozik, magán a reptéren tehát. Néhány esemény a reptéren fejlesztés, Tavaly 55 millió utas fordult meg a reptéren, a Skiffle reptér napról napra nő minden tekintetben, minden irányban. Persze nem csak a Skiffle reptér, az Amsterdam reptér növekszik, hanem szinte mindegy nagy nyugat-európai reptér folyamatosan nő, és látszik, hogy a következőkben is nő majd az utasforgalom. Jó tudni azt is, hogy 40 az összes utasnak tranzitutas ez nem azt jelenti, hogy ne lépnének be a Schengeni térségbe a, a tranzitponton. Ugyanakkor néhány számadat arra utal, 66 ezer ember dolgozik összesen a Skiffle reptéren, így vagy úgy, tehát vagy közvetlen vagy közvetlenül a reptér dolgozóiként. A reptéren a reptér forgalma 26 milliárd eurót hoz a holland költségvetésnek. Néhány szó most megint a légi határokról. Skifol, mint mondottam, egy, egy központi reptér Nyugat-Európában, több mint, hát ente több mint egy millió utas fordul meg itt. Nagyon világos tehát, hogy a reptéri mobilitás nagyon fontos dolog. Tehát a mobilitás fontos a reptér számára is, meg az utasok számára is, és bár a dián az áll, hogy mi vagyunk a határőrizetért felelősek, számunkra azért az is fontos, hogy bizonyos mobilitás fennmar, továbbra is működhessen a reptéren. Az tehát a, a kihívás, hogyan lehet megszervezni a határőrizeti mechanizmust úgy, hogy megőrizzük az egyensúlyt egyrészt a, a mobilitás, másrészt a biztonság céljai között. A kihívások. Ahogy már említettem, az hogyan tudjuk gyorsabban, okosabban megszervezni ugyanannyi határőrrel a tevékenységet, ugyanannyi négyzetméter területen. A reptér növekedése korlátozott, már térbeli növekedése, úgyhogy ha 55-ről 70 millióra is nő az utasforgalom, sokkal több terminált nem tudunk építeni, bizonyos bővítés lehetséges, de van egy határa a fizikai bővülésnek. Ezért kell jobb és több technológia, és az információ jobb felhasználására lesz szükség ahhoz, hogy ezen a szűk téren belül jobban tudjunk működni. A következő öt percben néhány tapasztalatról szeretnék beszámolni, és néhány gondolatot megosztani önökkel. A Skiffold reptéren már most is vannak automatizált belépető rendszerek. 36 elektronikus kapu működik már több hónapja, és idén 72-re növeljük ezen elektronikus kapuk számát, ahol a, a dokumentumot ellenőrzi a gép, összeveti az, az, az utast mindenféle listákkal, arcfelismerő rendszer is működik, de jelenleg a rendszer még mindig felügyeli a határőrzeti, a morosi szervezet. Tehát automatizált ugyan, de egy, egy emberi felügyelet működő rendszerről van szó. Csak az EU és Schengeni országok utasai léphetnek be elektronikus kapukon, és csak egy csippel felszerelt útlevélen lehet használni ezeket. Tavaly 1,8 millió ember lépett át az elkapukon. Ez ugye, ez már egy jó adat alap a rendszer működését vizsgálandó, ám azt is látni kell, hogy csak 3%-a a teljes utasforgalomnak. Az új rendszer meg kell szokni az utasoknak is, meg nekünk, határőröknek is, és arra jutottunk, hogy tavaly 18%-a az összes elektronikus kapon belépő utasnak újra kellett ellenőrizni, vagy segítséget kért 18 utasoknak ahhoz, hogy tudja használni a kaput. Tehát nem magától megy ez. Van egy regisztrált utas programunk 2001 óta már. Ez azt jelenti, hogyha valaki erre az RT programra, akkor mi az határőrök ellenőrizzük a személyét, és akkor vagy ráengedjük a rendszerre, vagy nem. Tehát az, ha a személy vagy a vállalat, aki kérte, nem kap indoklást. Tehát nem kap indoklást, hanem vagy engedjük, vagy nem, hogy ebben a regisztrált rendszerben utazzanak. Az IRIS identifikációs rendszeren keresztül működtetjük ezt az RT rendszerünket. Az IRIS rendszer pedig nem, nem őrizzük meg más rendszerben, ez egy, egy elkülönített adatbázis, tehát gondoskodik a a magánatok védelméről. Például holland utasok könnyebben utaznak Amerikába, amerikaiak pedig könnyebben léphetnek be az EU-ba ezzel, ennek a rendszernek a felhasználásával. E program már 14 éve működik tehát, és az adatfeldolgozás sokkal gyorsabban folyik így, mint a, a normál utasforgalomban. Néhány tapasztalat a FISZ információs rendszerről, amely az új lenyomatok feldolgozásával dolgozik. Ez igen sok idő kell. Tavaly hallottunk arról, hogy mennyire pontosak az új lenyomat adatok az arc adatokkal összevetve. Határőrzeti szempontból tudni kell, hogy az új lenyomatlevétel elég időigényes. Azt a, a FISZ rendszerrel elégedettek vagyunk, ugyan eredményessége egyre nő, mert ahogy nő az adat, adatkör, annál jobban működik a rendszer. Ám azt is látni kell, hogy a vízrendszer végrehajtása nagyon bonyolult. Nagyon sok technikai kérdésekkel kell megbirkózni, a határőrök tanulási görbéje, úgymond meglehetősen meredek volt, tehát meg kellett szokják magyarán a rendszer alkalmazását, ugyanakkor egy másik rendszert is működtetni kell, miközben ott áll az utas az ablak előtt, tehát több rendszeren kell ellenőrizni az utast, aki, és ez megint csak komoly feladat. És ez egy, egy konklúziómhoz is tovább segít. Tudnék, mire van szükségünk? Nos, arra, hogy olyan rendszerek működjenek, amelyek az egyszerű feladatokat átveszik a határőrtől. A, az útlevél szkennelése, alapellenőrzések. Az emberi tényező nagyon fontos most is, és az is marad, ám az okos technológiák bevezetésével fel tudjuk szabadítani az emberi erőforrást arra, hogy a ténylegesen emberi figyelmet igénylő feladatokra koncentráljon. Fontos, hogy intelligens, innovatív megoldások alakuljanak ki, mert a mobilitás és biztonság is javát látja ennek majd. Az információ a kulcs elem, nem csak az, hogy beszerezzük az információt, hanem hogy ha már megvan, jól tudjuk alkalmazni. Egyik fontos tanulság Azaz, hogyha az információt fokozottan használjuk, akkor a folyamatokat újra kell tervezni, és mielőtt, és mielőtt még beindítjuk a rendszert. Tehát ne a rendszer alkalmazásakor alakítsuk ki a munkafolyamatokat, hanem már előtte. Még egy dolog nagyon fontos, az egyes rendszerek interoperabilitása. Nem csak a VIS és a SIS, hanem az Interpol ellopott dokumentumokra vonatkozó rendszerét is, meg ki- és belépő rendszerek, meg az ARTI program, hogyha ezek mindegyike egy rendszerbe integrálható volna, az hatalmas előrelépés volna a határvédelem határőrzeti munkában. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, és mielőtt megadnám a szót az utolsó vendégünknek ebben a fordulóban, arra kérném a kollégákat, akik a nemzeti parlamentektől érkeztek, és az európai parlamenti képviselőket is, hogy tegyenek fel kérdéseket, és jelentkezzenek, ha hozzá szeretnének szólni, azért, hogy az eladások után gyümölcsöző vitát tarthassunk. Most pedig Barceló Arjona urat kérném Spanyolországból, hogy a tengeri határokról beszéljen. Eh, buenos días. En español. Jó napot kívánok! Spanyolul fogom megtartani az előadásomat. Köszöntöm Önöket, ez egy kihívás számomra most. A spanyol rendészeti szervekhez tartozom 2003 óta, és a 2002, 2005 óta az algeciras kikötőben dolgozom. Tehát a, ott dolgozom a helyszínen, és részt veszek az útlevelek ellenőrzésében, közvetlen kapcsolatban állok tehát azon személyekkel, akik a határokhoz érkeznek. Először is egy kisebb, egy rövidebb videót szeretnék bemutatni önöknek, amely alapján láthatják, hogy milyen munkát végzünk. Algeciras a fő tengeri kikötő Spanyolországban, ahol nem csak spanyol, hanem európai szinten is nagyon jelentős a forgalom. Ez a videó egyébként a Minerva művelettel kapcsolatos. Erre minden nyáron sor kerül Spanyolországban, és ez gyakorlatilag összefoglalja a tevékenységüket, és egyébként ugyanebben a dossziban megtalálják a videót is, hogyha most nem működne. De azért reméljük, hogy működik. Minden esetre ez a videó összefoglalja a munkánkat, és jelzi, hogy nem csak az útlevél ellenőrzés során szembesülünk problémákkal, hiszen egy határ esetében, amikor kikötőről van szó, sokkal több eset is bekövetkezik. Más esetek is kérném a videót. No, it doesn't work. It's not working. Let's give them uh, one, two minutes, I hope. Talán várjunk egy-két percet, és ezelőtt sikerül elindítani a videót. It, it won't work, that's what they say. Azt jelzik, hogy nem, nem működik. Minden esetre ugyanebben a dosszéban megtalálják a videót is. You can try. Uh, there are Okay, if it doesn't work. Okay. It's okay. Ah, Maybe no you should continue and okay, I will no try. Kérem, akkor folytassa. Rendben. Nos, hát a videón ezt láthattuk volna, hogy a helyszínen hogyan végzik munkájukat a rendőrök. Akkor térjünk át a következő It's not working I'm sorry. Don't really know what's happening now. There are some slides you might. Sí, después del video. Ah. A videó után vannak bizonyos diák is, amelyeket megnézhetünk. Let's wait one minute. Várjunk egy percet akkor, és talán elindítható. Ez es el vídeo, si, a ver si funciona ahí directamente.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 Ez egy kisebb szemléltetés annak, hogy hogyan zajlik eh, ez a művelet, nem csak Spanyolországban egyébként, hanem máshol is, amelyek olyan országokra gondolok, amelyek részt vesznek ott velünk a munka során. És eh, ez egész, eh, az egész évre kiterjed nyáron. Általában az utasforgalom jelentősen megnövekszik, solo puerto de Algeciras, Tarifa. Ez az Algeciras kikötő, Tarifa és Ceuta. Az egyik probléma, amelyel gyakran találkozunk a határok, a határ ellenőrzés során, az az, hogy óriási utasforgalom jelentkezik, de ez nem állandó jellegű. Az év során gyakorlatilag azonos jelentőség, ugyanakkor nyáron jelentősen megnövekszik. Itt ugye nem csak az útlevél ellenőrzéssel van dolgunk, hanem személy ellenőrzés és sok minden más is szerepel a munkánkban un pequeño video, un pequeño ejemplo. Ez egy kisebb videó, egy rövidebb videó volt, példa, amely nem terjed ki a munkánk minden szegmensére, de a videó után láthatják a többi részletet. Pasamos adelante. Otra más. Még egyet.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 Nos, itt találnak egy rövidebb magyarázatot arról, hogy mit is jelent ez a művelet, mi a célunk, a Minerva művelet mit, mit akar, mit jelent minden évben. Mivel kevés az időnk, ezért nem szeretnék a részletekbe belemenni. Ez egy olyan művelet, ugye, amely mindig a nyári hónapokban zajlik. Térjünk át a következő képre. A szándékom most az lenne, hogy szemléltessem önökkel a távolságot, hogy milyen közel van az afrikai kontinens Európához. Ha működik, hát itt gyakorlatilag ugye látható Algeciras városa, de hát most akkor úgy tűnik, hogy megint az eléről kezdődik a prezentáció. Minden esetre Európa és Afrika között a távolság olyan kicsi, hogy gyakorlatilag aki Afrikából algeciras érkezik, az rögtön az Európai Unióba érkezik, ami miatt Algeciras a földközi tenger fő kikötője az utasforgalom és a teherforgalom szempontjából is. Európai szinten az ötödik kikötő, és a harmadik országokból érkező utasforgalom szempontjából a fő kikötő, hogyha a tengerjáró hajókat nem vesszük figyelembe. Hiszen ott ott korábban zajlik az utasok ellenőrzése. A következő képen látható a távolság Spanyolország és Marokkó között. A következő képet kérném. Itt ugye a technikai eszközöket, a technikai berendezéseket láthatják. Évek óta dolgozom a határnál, és tanulja voltam a javulásnak, a helyzet javulásának, ami a berendezéseket és a képzettséget is illeti. Ezek a képek egyébként most vasárnap készültek, hamarosan új rendszer is életbe lép, a következő képen pedig láthatjuk, hogy ez a négy készülék gyakorlatilag megforradalmasította a munkánkat a határellenőrzés során. A következő képen látható, hogy korábban kézzel végeztük az ellenőrzést, most 10 másodperc leforgása alatt ezek a berendezések ellenőrzik az útleveleket. Ez rendkívüli mértékben javítja a munkánkat. Korábban a neveket kézzel kellett bevinnünk különböző adatbázisokba, most azonban közvetlenül hajtja végre ez a készülék az ellenőrzés, lekérdezi a SIS rendszert, az Interpol adatbázisát, és itt például ezt látja egy határellenőr, amikor egy útlevelet ellenőriz. Hogyha a határregisztrációs rendszer életbe lép, akkor látható egyfajta feljegyzés is, amiből kiderül az, hogy mennyi ideig tartózkodott ez a személy Spanyolországban, vagy mikor hagyta el az országot, mennyi ideig tartózkodott egy harmadik ország területén, így akkor nem kellene számolgatnunk a bélyegző lenyomatokat, amit ugye gyakran meg kell tennünk, amikor az útleveleket ellenőrizzük. Hogyha egy útlevélben 8 bélyegző lenyomat van, az egy idillikus helyzet, de van, aki mondjuk sokkal rosszabb állapotban levő útlevelet nyújt át nekünk, és hosszabb időt vesz igénybe az ellenőrzés is. A következő képen egy példát láthatnak, hogy mit, mit találunk. Ugye a technikai eszközök segítenek, amikor ugye 30 másodpercen keresztül egy határ ellenőr nem kell, hogy végignézze az egész útlevelet, hanem gyakorlatilag beszélhet is az illetővel, míg a készülék ellenőrzi az adatait, és különböző információkat kaphat például az által elkövetett bűncselekményekről. Következő. Például a, az ultraibolya fény is megállapítja a különböző biztonsági aspektusokat, és így a, gyakorlatilag az útlevelet hatékonyabban ellenőrizhetjük. És ha még ezek után is vannak kételjeink, akkor az új lenyomat alapján további információhoz jutunk. És így eloszlathatjuk a kételyeket, megállapíthatjuk, hogy az útlevél valóban az illető személyé-e. Következő. Többé-kevésbé ilyen feladatokat látunk el a határellenőrzések során, de nem csak a határellenőrzés során, hanem egyáltalán a kikötőben, hiszen Algeciras esetében ugye gyakran menedékkérők is érkeznek, bár nem jelentős számban, hiszen Marokkóból kevés menedékkérő érkezik Spanyolországba. Látható például, hogy miben segítenek a, ezek a technikai berendezések, például amikor a járműcsempészettel szembesülünk, minél több információ van a kezünkben, annál annál inkább fel tudjuk deríteni az ilyen bűncselekményeket. Következő. Itt ugye fényképet láthatnak arról, hogy mi mindent látunk a határellenőrzés során, ugye luxus járműveket is, vagy illegális bevándorlók érkeznek következőképpen itt ezzel azt szeretném csak szemléltetni, hogy itt nem csak az útleveleket ellenőrizzük, hanem sok minden egyebet is. Itt ezen a képen például azt láthatjuk, hogy vannak olyan személyek, akik Marokkó felé utaznak, mindenféle csomaggal megrakott járművel, van, akik székeket is visznek, vagy mindenféle bőröndöket, de a következőképpen már megállap, megláthatjuk azt, hogy mit rejtenek ezek a járművek. Például egy e-, európai parlamenti képviselőtől ellopott bőröndöt is megtaláltunk az elmúlt időben, tehát ilyesmiket csempésznek a határon át és minél több berendezéssel, minél jobb készülékekkel rendelkezünk, annál jobb ellenőrzéseket tudunk végrehajtani. Következőképpen itt ugye pénzcsempészet is, és itt némi statisztikát találhatnak a 2014-es adatokról, az algeciras kikötőből. Ez egy gyors áttekintés lett volna, remélem, hogy nem untattam önöket, és azok, a, még annyit mondani kell, hogy azon rendőrök, akik ott dolgozunk a helyszínen, nagyon fontosnak tartjuk azon eszközöket, amelyek segítik a munkánkat, a tanulmányok is nagyon segítik a munkánkat, úgyhogy köszönöm Önöknek. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig térjünk át a vitára. Két kollégának adom meg a szót a nemzeti parlamentek részéről, illetve egy európai parlamenti képviselőnek. Szett Peres úr következik, aki alelnöke a Litván Parlament Jogi Bizottságának. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt képviselőtársak! Tegnap az olasz kolléga kérdését meglepetéssel hallottam. Mi a célja a rendszernek? Hogy kiszámítsa, hogy kik a túltartózkodók az Európai Unióban? Ez is fontos, igen, úgy gondolom, de itt a megbeszélések menetét követve azt hiszem, hogy egy-két további célról is említést kellene tenni. A horvát kolléga azt mondta, hogy ne hátráltassuk a turista forgalmat. Ez Litvánia számára is fontos, hiszen fehér oroszok, oroszok érkeznek nagy számban hozzánk, akik hétvégére vagy akár egy hónapra érkeznek. A finn kollégától is hallhattunk az ilyen típusú utasforgalomról. És az, az ilyen utasforgalom lényege, hogy segítse az idegenforgalom fejlődését, illetve a szabadidős tevékenységeket. Aztán nagyon fontos, hogy a rendszer digitálisan működik, és a konzulátusokat és a határátkelőket nem terheli további feladatokkal. A határregisztrációs rendszerről szeretnék még néhány szóban említést tenni. A svéd kolléga említette, hogy a cél, hogy biztonságosabb határaink legyenek. Hogy tudjuk ezt elérni, hogyha intelligens rendszert vezetünk be? Litvánként hm, elmondhatom, hogy a hazám rendelkezik regisztrációs rendszerrel, de amikor egy harmadik országból érkező utas belép a Schengeni övezetbe, hogy a továbbiakban mi történik vele, a Schengeni határőrizeti kódex előírja, hogy a tartózkodási helyet rögzíteni kell a, az adott tagállamban. De nem minden tagállam alkalmazza ezt az előírást. Litvánia is egyébként közöttük van. Ezért fontos, hogy legyen egy kötelező előírás etéren, hogy mindenhol alkalmazzák. Elnök, köszönöm szépen. Áznár úr következik másodikként. A spanyol szenátus részéről a belügyi bizottságtól. Muchas gracias. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tegnap délután és ma reggel is először is a jogalkotási csomag előadóit hallhattuk, hallgathattuk meg, illetve különböző szakértőket, akik megvilágították jobban ezt a problematikát. Úgy gondolom, hogy Eddig rendkívül hasznos ez az előadási sorozat, ez az ülés a nemzeti parlamenti képviselők számára. Szeretném megköszönni azt a munkát, amelyet az európai parlamenti előadók végeznek. Ez mindannyiunk számára alapot képez majd a további munkához. Az eddigi tapasztalatokból, amelyeket megismerhettük ma, például a holland repülőterek példájából, vagy honfitársunk, a spanyol kollega is konkrét problémákat világított meg a spanyol határok mentén. Tudjuk, hogy ezek rendkívül problematikusak, és ebből látható, hogy mennyire fontos megkönnyíteni a mozgás szabadságot, az utazás szabadságát a határoknál. Hallhattuk azt is, hogy ha folytatódnak az ilyen intézkedések, ha továbbra is ilyen intézkedéseket hozunk, akkor ez hátrát adhatja a turizmust. Hát vegyék figyelembe, hogy Spanyolország az az ország, amely a legtöbb turistát fogadja évente, úgyhogy ez a probléma mindenképpen lényeges. Mi tisztában vagyunk azzal, hogy nagyon fontos megkönnyíteni a beutazást és a mozgás szabadságát, de nem feledkezhetünk meg egy olyas valamiről, ami kulcsfontosságú, a biztonság. A jelenlegi világban, a mai körülmények közepette ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. És elegendő lenne megkönnyíteni a beutazást, illetve a mozgás szabadságát, és ezzel indokolni ezt a jogalkotási csomagot. Hogyha ehhez hozzátesszük még a biztonság aspektusát is, akkor számunkra elkerülhetetlen, hogy minél gyorsabban a kitűzött határidőkön belül elfogadásra kerüljön ez a csomag. Következésképpen két dolgot mondanék. Először is a spanyol parlament és a néppárti frakció, amely támogatja a kormányt, támogatja ezt a jogalkotási csomagot is, amelyel az Európai Parlament most foglalkozik. Másodszorban pedig azon okoknál fogva, amelyeket a biztonság kapcsán is hallhattunk, minden biztosítékot meg kell adni, és a bűnöldöző szerveknek, a rendészeti szerveknek is biztosítani kell a hozzáférést az adatbázisokhoz. Ez volna az én következtetésem. És véleményem szerint nagyon fontos az is, hogy az elkövetkezendő hónapok során a nemzeti parlamenti képviselőkre is számíthatnak ebben a vitában. Köszönöm. You very much. Köszönöm szépen. Fajon asszony, Köszönöm, elnök asszony és köszönjük az értékes beszámolókat, érdekes volt hallgatni az önök mondandóját. Rámutattak olyasmira, amit ugyan tudunk, azt, hogy a következő hónapokban, években egyre több utas érkezik Európába, ezért is kell egyszerűbbé tenni Európába a belépést, vonzóbbá tenni Európát, és olyan mechanizmusokat működtetni, amelyek nem csak biztonságosan teszik a határokat, hanem gyorsítják a az eljárásokat. Persze más és más körülmények érvényesülnek a határokon télen, nyáron, és sorolhatnám a konkrét kérdései is volnának, inkább a, technikai résztekre vonatkozóan az önök tapasztalatára támaszkodva. Finnarsz, említett, hogy Finnországban van egy ki- és belépési rendszer, RTP rendszer, sokat beszélt arról, mennyire lehet növelni ennek a hatékonyságát, hogyan tudja gyorsítani az eljárást, ám még nem kielégítő a működése. Ám egyáltalán nem említette, hogy kidolgozza fel az adatokat, meddig tartják az adatokat, ki fér hozzá az adatokhoz. Ez volna az én kérdésem. Az utas adatokkal voltak éppen ki foglalkozik, ki az adatok gazdája. Ön ajánlásokat fogalmazott meg a biometrikus információk körében. Biztosan a holland reptér rendszerről beszélek. Említette, hogy az arcfelismerő rendszer is fontos. Milyen tapasztalatokkal bírnak? Éppen most fut egy pilot projekt, ahol azt vizsgáljuk, hogy vajon 10, 4 új lenyomat arc felismerése, a kettő kombináció, mi volna a legjobb megoldás. Én leginkább azt szeretném, hogy ne hogy a lehető leghatékonyabb rendszer működjön, ebben látnám szívesen az ajánlását. Említette, hogy csak igen nemmel válaszolnak a regisztrált utas információs rendszer. Ha megtagadják a rendszerbe belépést valakinek, akkor nem indokolják Hollandiában. Milyen feltételek alapján engedik meg valaki számára, hogy az RTP tagja legyen, illetve utasítják el, ha ez nem elégül ki. Említett, hangsúlyoztuk, hogy mennyire fontos a jobb technológia alkalmazása, Ám kérdés sokszor, hogy a technológia indokolja azokat a költségeket, amelybe kerül. Az Európai Parlamentben is foglalkozunk kell ezzel az aggájjal, hogy csak úgy, mint az adatokhoz való hozzáféréshez. A rendvédelem esetén milyen adatokhoz férhet hozzá. Fontos, hogy elkerüljük azt a, azt a gondolkodásmódot, hogy minden utas potenciális áldozat, illetve vádlott. Köszönöm nemzeti parlamenti képviselők, felső, Holland felsőház, Kvike úr. Excuse me. Asszony. Köszönöm. Kalkön a nevem. Nehéz kimondani. Először is szeretném megköszönni elnök asszony a lehetőséget, és azt, hogy megszervezték ezt a nagyon fontos találkozót. A hollandiai aggályok, amelyek csomaghoz kapcsolódnak, a költségekből adódnak. Nagyon fontos téma a költség, illetve a magánszféra védelme. Erre milyen hatással van az intelligens határ csomag, ha bevezetésre kerül. Ezek azok az aggályok, amelyekkel foglalkoznunk kell Hollandiában. Ezen aggály kapcsán három kérdést szeretnék felvetni, illetve egy nyilatkozatot Harsma úrhoz intézem. Jó reggelt, holland honfitársamhoz, de a finn és spanyol ö, kollégákat is, vagy szakembereket is illeti a kérdés. Hamsma úr, jól értem, hogy ön, ön támogatja a az egyszerű rendszer működését, arcfelismerő szert, és nem támogatja az új lenyomatok, a Smart Borderben való működtetését, vagy felvételét. Második kérdésem. Ha egyszerű rendszert vezetnek be, elég biztonságos lenne ez? Csak arcfelismerő rendszerrel? Működtetve és új lenyomat nélkül? Harmadik kérdésem pedig, hogyan lehetne ezt megfelelő lenne -e másodlagos rendvédelmi célokra is alkalmazni a rendszert? Vajon ön, Harcma úr, támogatja ezt a másodlagos alkalmazást, vagy célrendszer, mármint a rendvédelmét? Hogy miért olyan fontos kérdés ez a holland parlamentben? Nos, azért, mert Mert hogy a spanyol parlament képviselő is kiemelte, nem biztos, hogy a másodlagos rendvédelmi célnak is érvényesülnie kell, ez nem magától értetődő. Köszönöm, Kalkan asszony, elnézést, hogy nem ületettem a nevét. Az olasz parlamentől Krími úr kap szót. Köszönöm szépen. Először is szeretném megjegyezni, hogy egyetértek egy intelligens határ ellenőrzési rendszerrel. Több technológiát kellene bevetni a határokon. Ugyanakkor a célok mindenek előtt a biztonság és egyéb célok is vannak, ugyanakkor ezek aránytalanok a most bevezetendő rendszer szempontjából. A kérdés igazából az, hogy hogyan tudnánk ellenőrizni azt, hogy valaki túllépte a tartózkodási idejét. Különböző részletekre szeretnék kitérni, amelyeket főleg Harsma úr említett. Ha jól emlékszem, azt említette, hogy a biometrikus információk ezeket az úti okmányban rögzítik, és aztán központi szinten kerülnek egy adatbázisba, tehát a be- és a kiutazásra vonatkozó információ. Talán ezt szemügyre kellene vennünk, annak érdekében, hogy az adatvédelemmel kapcsolatos problémát is kezeljük, hiszen erről is hallhattunk. A spanyol kollega ami a különböző rendszerek alkalmazását illeti, amelyeknek a tesztelése az első szakaszban tart. Itt ugye a digitális új lenyomatokról van szó, illetve az automatikus arcfelismerő rendszer, az iris felismerés. Ugye láttunk egy videót, és a videón volt egy hajó, ugye az emberek elhagyják a hajót, aztán a személyi gépjárművek is láthatók voltak ott. Azt szeretném tudni, hogy ezt a rendszert egyáltalán lehetne alkalmazni, vagy egyáltalán ez megint csak lelassítja-e a beutazást, hiszen az embereknek ugye ki kell szállniuk az ellenőrzés céljából a személygépjárműből. Hogyha vannak hibák például az automatikus ellenőrzési rendszer működése során, akkor egyáltalán nem tudja a biztonságot garantálni. Tehát szeretném tudni, hogy a gyakorlatban ez hogyan kivitelezhető. És ha megengednek még egy utolsó kérdést, az utolsó kérdésem, ezzel az azonosító programmal kapcsolatos, amelyet, ha nem tévedek, Finnországban használnak. Itt ugye a gyakori utazókat azonosítják, vagy regisztrálják. Ez egy olyan rendszer, amely díjköteles, vagy egyáltalán a jövőben ilyen rendszer marad? tehát tervezik azt, hogy a regisztrációs programban való részvétel díjköteles lesz. Köszönöm szépen, Tamira úr. Yes. Señora Presidencia. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, Kinga. Nem annyira kérdéseim volnának, hanem inkább megjegyzéseim, amelyek talán hasznosak mindannyiunk számára. Az észrevételeim azon tapasztalatokra épültek, amelyeket Tánya és jó magam is eh, szereztem. Hallottuk most, hallottunk eh, paradigmatikus álláspontokat a eh, légi, tengeri és a szárazföldi határ ellenőrzések kapcsán. Ellátogattunk ugye a Skipholi repülőtérre és a Barajas madridi repülőtérre. Ismerjük a tengeri határokat, megvizsgáltuk ezeket, olyan tengeri határátkerő helyeket, amelyek nagy utasforgalmat bonyolítanak le, és a közeljövőben ugye megismerjük majd, hogy mi a helyzet ugye a finn-orosz határ mentén. Köszönettel Jussi Halakovnak, aki itt ül mögöttem, és aki valóban egy nagyon hasznos programot szervez, mert Ugye ott leszünk majd a határ ellenőrzések során, aztán elmegyünk a járőrözünk is, Malmi és egyéb helyszínekre látogatunk el Finnországban. Azt javaslom, hogy a tisztelt kollégák, a nemzeti parlamenti kollégák a saját hatáskörükön belül használják fel a lehetőségeket, hogy jobban megértessék azt, hogy mi a tartalma ennek a jogalkotási csomagnak, látogassanak el a különböző határátkelő helyekre. Természetesen a Schipholi repülőtér megvizsgálása, elemzése nagyon fontos, hiszen itt láthattunk egy rendkívül összetett határátkelő helyet. Aztán a szárazföldi határok szempontjából ugye láttuk azt, hogy milyen bonyolult a helyzet a finn határok mentén, ahol ugye a nappalok is nagyon rövidek, illetve az éghajlati körülmények is rendkívül nehezek. És aztán láthattuk ugye az algeciras képeket. A kérdés, ha egyáltalán feltehetek egy kérdést, ez kiegészíti némileg a legutóbbi kollega hozzászólását. A Szipholi repülőtér repülőtéren működik az arckép felismerő rendszer, az iris felismerő rendszer, ugyanakkor ott van egy sajátosság is, ugyanis a biznisz utasok a repülőtéren egy olyan kártyával utaznak, amért fizetnek és ezen az utasok, ahogyan ezt nagyon jól tudjuk, általában felhasználják ezt, és minden különösebb nehézség nélkül haladnak át az ellenőrzéseken. Tehát kérném, hogy ismertesse azt, hogy hogyan is működik ez a, ez a kártya, és mennyibe kerül. A következő fordulóban minden bizonyal részletesebben hallhatunk majd arról is, hogy a már most létező rendszerekkel, és itt most nem a terítéken levő jogalkotási csomagra gondolok. Nézzük meg azt, hogy kik azok, akik lebonyolítják a határátkelést. Milyen szakmai képesítéssel rendelkeznek itt? Ugye civilekről van szó, vagy esetleg a hadsereghez tartozó személyek, rendőrök, Vizsgáljuk meg ezt annak érdekében, hogy jobban megértsük azt, amiről majd a második fordulóban szó lesz, a rendvédelmi szervek hozzáférése lesz a téma. Ugye a, a Skipholi repülőtéren 700-an dolgoznak, itt katonák azok, akik a határ ellenőrzést lebonyolítják, Korábban hallhattuk a spanyol kolléga részéről, hogy ott rendőrök azok, akik a határellenőrzést irányítják. 13 tagállamban vannak már határregisztrációs rendszerek. Tegyük fel a kérdést, hogy ott ki végzi ezen ellenőrzéseket. tervezzük esetleg azt, hogy rendőrök helyett inkább civilek végezzék el ezt a munkát? Megéri-e egyáltalán ez a változtatás? Azt hiszem ezen is érdemes volna elgondolkodnunk. És akkor itt abba is hagynám, mert már így is több időt vettem igénybe, mint amennyi járt volna nekem, de várom az észrevételeiket. Köszönöm a három vendégünk hozzászólását, mert nagyon érdekes előadásokat hallhattunk. Thank you, Mr. Diaz de... Köszönöm szépen, Diaz de Mera úr. Most pedig Ismét a nemzeti parlamenti képviselők felé fordulok. Arra kérem őket, hogy maximum három percben mondják el a felszólalásukat, mert még meglehetősen sokan szeretnének beszélni, szólni hozzánk, és arra is szeretnénk lehetőséget adni, hogy reagáljanak az előadóink. Törökország részéről Ákpák úrnak adom meg a szót. Teşekkürler Sayın Başkan. Avrupa Komisyonu... Köszönöm szépen, elnök asszony. Az intelligens határőrizeti jogalkotási csomagokat 2013-ban megkapta a parlamentünk, két fő témával. Az egyik a be- és kiléptetési rendszer, amelynek célja, hogy a túltartózkodókat kiszűrje aztán a kereszt, illetve vezetéknév, a útlevélnek a száma, belépési, kilépési dátumok, illetve az új lenyomatok szerepelnének a rendszerben. Ezeket tárolnánk. A reg- regisztrált utazó program jó alternatívának látszik, hiszen gyors beléptetést tesz lehetővé. Automatikus belépő kapukon keresztül a tervek szerint. Hogyha megvizsgáljuk az intelligens csomag részeként előttünk lévő javaslatokat, akkor azt látjuk, hogy adatokat gyűjtenének a nem EU-s állampolgárok részéről, és a túltartózkodást kiszűrnék ezzel, illetve a, az utazás felgyorsulna természetesen azok a civil szervezetek, amelyek a bevándorlók, illetve migránsok jogait védik, úgy érvelnek, hogy hatékonyabb rendszerre lenne szükség. 170 millió ember adatait gyűjtenék, és ezeket a civil szervezetek némelyike korlátozza. Törökországban komoly problémákat jelentett ez Törökországba 1,6 millióan menekültek át Szíriából a polgárháború miatt, és ez 1,5 milliárd eurós költséget jelentett. Aztán a jezidek menekülése szintén Törökországra hárította a terheket. Úgyhogy Törökország természetesen támogatja az intelligens határőrizeti rendszert. Köszönöm. Elnök, Horvátország részéről következik Kregár úr. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tegnap általánosabb vitát hallhattunk, ma pedig a frontvonalon dolgozók tapasztalatait hallhattuk a gyakorlatból az intelligens határőrizet témakörben. Tartsuk szem előtt, hogy a probléma egésze gazdasági természetű, illetve objektív. Minden egyes évben 5-10%-kal nő az utazóknak a száma. Horvátország nem lépett még be a Schengeni övezetbe, de sok millió látogató jellemzi az idegenforgalmunkat, és ennek a határőrizeti feladatait ellátni az emberi jogok tiszteletben tartásával, illetve jogkövető módon meglehetősen nagy feladat. Ezt mi kielégítően végezzük a magunk részéről. A kihívás, hogy hogyan integrálódhatunk egy összetettebb nagy európai rendszerbe. Az első szempont mindennek a költsége. A nemzeti határőrizeti rendszereknek a költsége, a mi esetünkben is nagyon magas, és hogyha európai szintre emeljük ezt, akkor ez tovább nő. Egy koherens rendszer az emberi jogok tiszteletben tartása, illetve az emberi méltóság tisztelete mellett kell, hogy működjön, minden utasnak a jogait sőt a politika, illetve a jogi normákat is tiszteletben tartva kell, hogy működjön. De úgy látom, hogy itt egy technikai, szakmai kérdésről van elsősorban szó. Ez a mai vita kiválóan példázza azt, hogy koherensebb, integráltabb rendszerre van szükség. Ezt műszaki értelemben mondom, mert kinek-kinek a saját hazájában megvan a maga tapasztalata, kipróbáltunk különböző technológiákat már a gazdaságban, illetve a társadalmunk életében. Akkor, amikor nincsen koherens stratégiai program, eh, illetve a múltban, amikor ez volt a helyzet, akkor egymással nem kompatibilis technológiákba elég sokat fektettünk, illetve rendszerek kiépítésébe fogtunk. Anélkül, hogy a gazdasági hatékonyságot, illetve a hatásokat átfogóan megfontoltuk volna. Itt a kérdéskörnek a gyakorlati vonatkozásairól halva eszembe jutott, hogy a rugalmasság és a költség fontos szempont hamarosan döntést kell hoznunk, hogy itt például a próbaüzem következtében, illetve nyomán mi legyen majd az, idegen, az intelligens határőrizeti rendszerre. Közben megy az idő, jönnek új műszaki fejlesztések. Új gazdasági nyomás nehezedik majd ránk, hogy minél hamarabb fejleszük a határforgalmat. Mert ahogyan a finn példából is világossá vált, vannak olyan helyzetek, amikor nincs elég létszám és felszerelés. És van is egyébként jó néhány nap, illetve időszak az évnek, amikor a hullámhegyek és hullámvölgyek miatt nincs is szükség ennyi emberre, vagy ennyi eszközre. Tehát a költség szempont is fontos. Köszönöm, uh, Köszönöm szépen. Zárnom kell a hozzászólók listáját most. Még hárman vannak, nemzeti parlamenti képviselők és három EP képviselő. Ezt követően pedig visszaadom a szót a előadóknak. Haláhó úr szó. Uh, thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Blomkiszt alezredes úr említette a harmadik országok uh, több útlevélle bíró polgárai által jelentett problémát, akik nehezítik a belépés rendszerét, különösen a is identifikációt. Olyan helyzet adódhat tehát, hogyha valaki olyan útlevelet használ, más útlevelét vele vissza ez a fajta visszaélés mennyire gyakori, és az ilyen többszörös útlevél felhasználók jellemzően egy-egy országból vagy régióból érkeznek el, lehet egy profilírozni őket. Tegnap, tegnap vita során elhangzottak felvetések ezzel kapcsolatban, és erre mondanám, hogy van egyfajta félreértés, mi szerint az, a Smart Border csomag új megszorításokat alkalmazna a harmadik országból belépők esetében, és ez az európai erőd kialakítását erősítené. Ez egy félreértés. A határőrök feladata ugyanaz marad, ám a technológiai frissítés nélkül ugyanezen feladatokat kevésbé megbízható és hosszabb időt igénybevő módon látnák el. Ennyiről van csak szó. Köszönöm szépen! Belgiumból Fermajlan úr, a belügyi szakbizottság elnöke. Köszönöm szépen, elnök asszony! Az európai tagállamok nem szigetek, nem a világtól elszigetemtől élnek, és a határ védelmi rendszerek má, világ más részén is nagyon szofisztikált módon működnek. Vannak példák a biometrikai eszközök használatára. Ezek finomítása volna a cél, az azonosság olyan ellenőrzése, amely révén vagy a, a, a új vagy az iris felismerő rendszerrel lehetne egyszerűbbé tenni a határozati munkát. A holland és spanyol ö, példák is erről szóltak, hogy lehetne egyszerűbbé tenni a feladatok ellátását. Ugyanakkor ugyanazt a rendszer kéne Európa minden külső határán bevezetni. E tekintetben Belgium kritikusan értékelte az IRIS rendszer alkalmazását, illetve hogy az, hogyha azt választanák a Smart Border csomagra. A technikai tanulmány és a pilot projekt nagyon fontos lesz e tekintetben. A 2015-ös friss események fényében a rendőri szervek hozzáférésének biztosítása, és ezzel kapcsolatos vita, vagy a terrorizmus harccal kapcsolatos vita világosan felveti a kérdést, hogyan lehet több alkalmazást megengedni, a például a terrorizmus harcra vonatkozóan is. Ugyanakkor ehhez kapcsolódnak azok az aggályok is, amelyek a rendszer költség vetületeit értékelik, nagyon magasnak tűnnek a költségek, és úgy tűnik egyre növekednek az árak, és nagyon sok Európai Uniós tagállam, belértve hazámat is, hát a következő évben államegazgatási megtakarításokat akar bevezetni, úgyhogy nehéz lesz ezt a politikát összeegyeztetni a megtakarítások politikájával hiszen szükségesek ez, azok a beruházások. Tehát fontos tehát, hogy figyelme vegyük a célokat és a költségeket. Hollandia, Spanyolország és a többi ország példáját kell megvizsgálnunk, ezeket ebből lehet, adatokból lehetne extrapolálni a jövőbeli feladatellátás, ezt lehetne úgy megszervezni, hogy költségtakarékosabban lehessen a beruházásokat megszervezni. Köszönöm szépen, Álvarez asszony Spanyolországból. Mikrofont kérünk. Sí, muchas gracias. Köszönöm szépen, hogy megszervezték ezt a parlamenti képviselőközti eszmecserét, amit nagyon fontosnak tartunk. Talán érdemes volna azt is megfontolni, hogy a nemzeti parlamentek szintén szervezzenek otthon ilyen vitát, eszmecserét, mert úgy gondolom, hogy ezen kérdéseket még nem tanulmányoztuk kellőképpen nemzeti szinten. Két dolgot szeretnék felvetni. Az a benyomásom, hogy gyakorlatilag két álláspont alakult ki, noha a cél közös. Úgy tűnik, hogy kulcsfontosságú az, hogy mindazok, akik hozzászóltak, megértsék, hogy a külső határok egy közös ügy részét képezik, és az is fontos, és ebben egyetértünk, hogy meg kell könnyíteni és fel kell gyorsítani a határátkelést, tehát olyan eszközöket kell használni, amelyel például a személyazonosítás felgyorsítható. Ez is egy közös cél, amelyel egyetértünk. Úgy tűnik, hogy indirekt módon azért van egyfajta másik áramlat is a felszín alatt, és úgy tűnik, hogy itt nem értünk egyet minden kérdésben. Mi az, amiben esetleg nincs egyetértés? Például egyes parlamentek aggájukat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy nincs kellő biztosíték, hogy a személyek azonosságával kapcsolatos jogokat biztosítsuk, és nyugtalanságot vált ki az is, hogy a biometrikus adatok felhasználása nem kellőképpen szabályozott. Ez pedig olyas valami, amit kifejeztek nemzeti parlamenti és európai parlamenti képviselők is. Mi a lényegi kérdés, illetve mi az, ami mindennek a hátterében meghúzódik a véleményem szerint? Úgy tűnik, hogy az, amit itt egy másodlagos célnak nevezünk, ez a tulajdonképpen elsődleges cél. Ha pedig ez így van, akkor egy probléma, egy problémát jelent ez. A biztosítékok garantálása ezt ugye többen említették a jelenlevők közül. Ezt nem lenne szabad úgy értelmeznünk, hogy bárki is ellenzi ennek a rendszernek az életbeléptetését. Ugyanakkor, ha technikai és gazdasági kérdések mentén folytatjuk le ezt a vitát, és figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy elmélyítsük a vitát azon eszközökről, amelyek az utasok jogait erősítik. Ha ezt így tesszük, akkor, akkor egy súlyos hibát követünk el, ugyanis valószínűleg az álláspontok elmerevednének, és növekedne a szakadék azok között, akik a jogokat akarják mindenek előtt biztosítani, mások pedig a biztonságot helyezik előtérbe. Tehát amennyiben lehetséges, jónak tartom, hogy jónak tartanám, hogy a jogokkal kapcsolatos kérdéseket is elmélyítsük. És azt is fontosnak tartom, hogy minden jelenlevő parlamenti képviselő megismerje. Ha lehet, akkor ismertesse a spanyol kolléga azt, hogy mennyi időt vesz igénybe a határ átkelés, főleg a nyári kampányok során. Algeciras kikötőjénél. Köszönöm. Thank you. Uh, Köszönöm szépen, López, López Ágiár úr. Kinga. Köszönöm szépen, Kinga. Én is szeretnék csatlakozni az előttem szólókhoz. Ez a parlamenti eszmecsere nagyon fontos egy olyan kérdés témájában, amely ugye a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térségéhez kapcsolatos, és ennek a jogszabályozásnak európai és nemzeti szintű kihatása is van, amikor ugye a külső határok ellenőrzéséről beszélünk, ugye ez az intelligens határokról szóló csomag. Megvitattuk már különböző szemszögekből megvilágítva azt, hogy milyen kontrasztok figyelhetők meg. Ugye hallhattunk a különböző nemzeti tapasztalatokról a külső határok ellenőrzése mentén, légi, tengeri, szárazföldi határokról. És természetesen nagy érdeklődéssel hallgattam, ahogyan az nyilvánvaló, az Áhesziraszi kikötő ből érkezett kollega előadását. Noha nem mindenki tudja azt itt az Európai Parlamentben, az Algeciras-i kikötő stratégiai fontosságú, kulcsfontosságú az Európai Unió egészen szempontjából. Már csak azért is, mert óriási utasforgalmat bonyolít le, nagyon sokan vannak, akik rendszeresen jönnek ezen kikötőn keresztül az Európai Unióba, és ezzel arra utalok, hogy nem csak a hatályos jogszabályoknak tesznek eleget, hanem rendszeresen utaznak. Tehát jönnek és mennek. Marokkóból például az idénymunkások, akik az Európai Unióba jönnek dolgozni, és nagyon komoly szolgáltatásokat nyújtanak, tehát rajtuk keresztül ugye a jogszerű bevándorlás is megvalósul, hozzájárulnak a közrendszerek fenntartásához. És a kérdés az, hogy vannak-e számítások arra vonatkozóan, hogy milyen hatása lehet ennek az intelligens határokról szóló csomagnak a gyakorlatba való átültetése, hiszen a fő cél pontosan az, hogy megkönnyítsük a gyakori utasok regisztrációján keresztül a határátkelést. Milyen multiplikátor hatása lenne ennek ennek a programnak, ugye, amikor azt veszük figyelembe, hogy észak-afrikai vagy magrebi személyek jönnek az Áheszíraszi kikötőn keresztül az Európai Unióba, milyen következményei lennének annak, hogyha megkönnyítjük a rendszeres beutazást az Európai Unióba. Ezt azért mondom, mert nagyon sokan a parlamentben tudjuk, hogy a külső határok kezelése gyakran negatív fénybe kerül az illegális bevándorlás miatt, és ennek a következménye az, hogy gyakorlatilag megpróbálják egyesek a jogszerű bevándorlás előtt is bezárni a kapukat, és így gyakorlatilag a jogellenes bevándorlásnak kedveznek, ami ugye arra ítél nagyon sok embert, hogy az embercsempész hálózatok áldozatává váljon. Köszönöm. Köszönöm szépen, López Ágiáról. Ebben a körben az utolsó nemzeti parlamenti képviselői hozzászólás következik. Tóth úr, az Magyarország gyűlés részéről. Elnök asszony is engedje meg, hogy a Magyar Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága nevében is köszöntsem Önt, mint levezető elnököt. Az európai határregisztrációs rendszer jelentősen hozzájárulna a Schengeni térség biztonságához, és Magyarországon a rendőrség végzi a határrendészeti feladatokat, így a rendőrség munkáját is nagy mértékben könnyíteni meg ez a rendszer. A jelenlegi magyar gyakorlatnak megfelelően szükséges a bűnügyi célú hozzáférés biztosítása a határregisztrációs rendszerhez a határon átnyúló bűnözés elleni küzdelem érdekében. Mindenképpen szükséges lesz elérni, hogy az európai határregisztráció ne, vagy csak minimális mértékben növelje a határforgalom ellenőrzés idejét. Egy fontos szempontra azonban szeretném felhívni a jelenlévők figyelmét, mégpedig arra, hogy a pecsétek az útlevelekben azok nem csak a hatóságok számára nyújtanak információt, hanem ugye a használója számára is jelzi azt, hogy mikor lépett be az Európai Unió területére, tehát a saját tartózkodási idejéről is ad információt, ezért szeretném erre felhívni a figyelmet, hogy amennyiben ez a rendszer bevezetésre kerül, és a pecsételésre már nem lesz szükség, akkor meg kell oldani, hogy maga a beutazó is valahonnan információt kapjon, például interneten keresztül arról, hogy mikor lépett be az Európai Unió területére, hogy ő is tudjon számolni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Tótor. Uh, Mrs. Revoda Lombon. Az Európai Parlament részéről Rában Bonfoy az következik. Köszönöm szépen. Hápszma úrtól szeretném kérdezni a következőt. Részletesen kifejtette, hogy a korszerű ellenőrzés a Skip Hall-ban hogyan történik nemzeti határőrizeti keretek között. Elmondta, hogy 18%-a az utazóknak, akik automatikus kaponát haladnak, további ellenőrzést igényelnek. Az utazók szempontjából kérdezem, hogy milyen tapasztalatokat hallanak az utasok részéről. Hatékonyabbnak tartják-e, illetve a magánéletükhöz fűződő jogokat védik-e, úgy érzik-e. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Most összességében 15 percet biztosítunk a válaszokra, illetve a reakciókra. Kicsikét kifutunk az időből, úgyhogy a kezdeti sorrendben következnek az előadóink. Úgyhogy Lomkiszt úr kap elsőként szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm ezeket a remek kérdéseket, amelyeket kaptunk, és igyekszem válaszolni egy csomagban ezekre a kérdésekre. Nem fogok közben kitérni arra, hogy pontosan kitette fel, hanem inkább a közös vonatkozásokra összpontosítanék. Az egyik a nemzeti határregisztrációs rendszerünk kérdése, illetve ki kezeli az adatokat, mennyi ideig őrzik meg az adatokat. A nemzeti határregisztrációs rendszerünk alfanumerikus adatokat tárol, és az adatoknak a gazdája a határőrség. Öt évig őrzik meg az adatokat. És a határőrség, a rendőrség illetve a vám és pénzügyőrség férhet hozzá az adatokhoz. Tehát a regisztrált adatokhoz ezek a hatóságok férnek hozzá a maguk feladat körén belül szabályozott módon. Ami a biometrikus adatokat illeti, az arcképek, íris új lenyomat kérdés, és hogy egyes tagállamok melyiket részesítenék előnyben. Mi úgy gondoljuk jelen pillanatban, hogy a legjobb az új lenyomat gyűjtése. Miért? Mert a már EU szinten kifejlesztett rendszerek új lenyomat alapúak. Tehát megvannak az erre szolgáló berendezések, a határátkelőkön, kiképeztük a határőröket, és így tovább. Az automatikus átkelő kapuk amelyeket a holland kolléga mutatott be, illetve Helsinki van reptéren és van ilyen. Ezek az automatikus kapuk arcképes alapon működnek, és ez meglehetősen elterjedt ebben a körben, és biztonságosnak is tapasztaljuk. Tehát az EULISA pilotprojekt keretében a következő hónapokban ezt fogjuk majd tesztelni a szárazföldi határátkelőkön komoly kihívást jelent az arcképek készítése, mert nincs minden harmadik országból érkező utazónak biometrikus útlevele, tehát hogyha igyekszünk ezeket az adatokat felvenni. A szárazföldi határátkelőkön mínusz 30 fokban ez komoly probléma, tehát végig kell gondolni. Eztán az új lenyomatok kezelése szintén kérdéseket vet fel illetve a kérdések erre is vonatkoztak. Mennyi az adatmegőrzési idő? Ez nem csak a rendészeti szervek hozzáférés igényei által van meghatározva, hanem a biometrikus adatoknak a köre is hm, fontos. Tehát, hogyha mondjuk a regisztrációs rendszerben van 10 új lenyomat, és csak 6 hónap a megőrzési idő, akkor azt látjuk, hogy az utazó számára komoly probléma ez, hiszen fél évente új, út új lenyomatot kell venni, hogyha belép az illető. Tehát ez nem a határőr mm, szervezetnek az igénye elsősorban, hogy hosszabb legyen a megőrzési idő, hanem az utazók érdeke is, hogy ne tartson olyan sokáig, hogy be vagy kilépjenek. A pilot projekt tesztelése után tudunk erről nyilatkozni, illetve döntést hozni. Azután többször elhangzott a költség kérdés. Többen is utaltak erre. Teljesen egyetértünk, a költségek magasak az intelligens határőrizeti csomag keretében. De szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy a másik lehetőség, hogy saját magunk gyűjtjük az adatokat. Finnország, Portugália, Hollandia, Spanyolország mind olyan értelemben nyilatkozott, hogy saját hatáskörben is kellene a határon intézkedéseket tennünk, és ez többe kerülne, mint hogyha EU szinten csináljuk ezt. Itt több milliós vagy több tízmilliós költségről beszélünk határ átkelőként. És hogyha el tudjuk ezt az egyedi nemzeti vagy tagállami szintű költséget kerülni, az mindannyiunknak segíti a helyzetét ahogy említettem az előadásomban. Vannak csúcsidőszakaink, vannak óriási rohamok, és vannak csendes időszakok is. Tehát nem mondhatjuk, hogy egész nap hatékonyan kihasználnánk az új technológiát vagy eszközöket. Aztán a több útlevéllel utazók kérdéséről, illetve hogy akik visszaélnek az útlevelekkel, a, mit mondhatok? Tulajdonképpen hogyha valaki legálisan igényel több országban útlevelet, azzal nincsen probléma. Oroszországban például többekkel ez a helyzet, hogy a volt szovjet tagköztársaságok állampolgárai vannak hasonló helyzetben. Tehát olyan is van, hogy 6-7 útlevele van valakinek. És hogyha a Schengen övezetbe belépnek, akkor választásuk szerint előhúzzák az egyiket és bemutatják a határőröknek. Ebben semmi illegális nincs. De azt mondanám, hogy ez egy lehetetlen feladat, egy mission impossible, hogy ilyen sokaság, illetve sok úti okmány mellett tudjuk, hogy például egy tadzsik vagy egy kirgiz beutazó pontosan mennyi ideig tartózkodott európai területen. Tehát ez egy komoly kihívás, hogy ezt kezeljük. Think I might have... Azt gondolom, hogy talán válaszoltam is minden fontos dologra. Nem, még egy. Felmerült egy kérdés, hogy a regisztrált utazó program költséget jelente az utazó számára. Sajnálatos módon ez a program még nem működik. Reméljük, hogy az intelligens határőrizeti program hamarosan életbe lép, és ezzel a regisztrációs lehetőség is megnyílik. Egyelőre csak a saját nemzeti rendszerünk működik. Köszönöm szépen. Elnök, köszönjük szépen Hamsma úrnak adom meg mindjárt a szót. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni először Diaz Demmer úrnak és Fajon asszonynak, meg Halaló úrnak, hogy meglátogatták az Amsterdami repteret, annak idején is megvizsgálták saját szemükkel, mi ott a helyzet, és mit hozna számunkra egy új rendszer bevezetése. Fajon asszony kérdéséhez összetérve, ők azt kérdeztek közvetlenül, hogy miért nem mondjuk meg, miért utasítunk valakit vissza az RT programtól. Lehet, hogy nem jól fogalmaztam. Egyrészt azt megmondjuk a személynek, hogy találtunk valamit a rendőrségi archívumokban, az illetővel közöljük, ám más felekkel nem. Tehát mikor a munkaadójával sem, aki esetleg kérte a nevében az arti programba való belépést. Ezt akartam mondani, tehát amikor azt mondtam, nem indokoljuk. De mert a úr azt mondta, arról beszélt, hogy legyünk kerültekintőek, mert egyik országban rendőr végzi a munkát, másik országban polgári alkalmazott, harmadik országban meg katonák végzik a beléptetést. Én azért nem beszéltem, hogy szervezetünk a másik széről túl hosszan, mert kevés időnk volt, de mi minket egy csendőr, magunkat egy csendőrségi szerű szervezetként írjuk le, tehát rendvédelmi feladat végzünk el, rendőrszéti feladat végzünk el katonai személyzettel. De Mera úr kérdezte, hogy milyen költsége van az RT programba való belépésnek. Ez egy gazdaság alapon működő program, tagdíjat kell fizetni minden évben, ami a, a rendelt csomagtól függően évi 100-200 euróra rúghat a befizetés. Kalken asszony két kérdésére egyszerre válaszolnék, hogy támogatjuk egy egyszerűbb rendszer bevezetését. Igen, természetesen minden egyszerűbb annál jobb, hiszen ezáltal tudjuk az utas mozgást elősegíteni a határátlépő helyeken. Ezért indul jövő hónapban a pilot projekt, ahol azt vizsgáljuk majd, hogy milyen hatása van a mobilitásra. Ha valaki csak új lenyomattal vagy arcfelismerő rendszerrel együtt kerül beléptetésre. Az, és ebb, hogy 4, 8 vagy 10 új lenyomattal működjön. A második kérdése, hogy elég biztonságos lesz-e az egyszerűsített rendszer számunkra, ez kötelező cél, tehát olyan rendszer kell választanunk, amely elég egyszerű ugyan, de csorbitatlan a, a biztonsága. A harmadik kérdés, amit Kálkan asszony feltett, a rendvédelmi másodlagos adatalkalmazásról szólt. Igen, ha lesz rá lehetőség, akkor segíthet bennünket a rendszer abban is, hogy eredményesebbek legyünk a határátlépő helyeken, de a határőrség persze ismeri a politikai jelentőségét annak is, hogy mit jelent, ha bekapcsoljuk a rendvédelmet is a Smart Border csomagba. De én most én most határozott szempontból azt mondom, hogy mi, mi támogatnánk egy ilyen rendszert. Klimi úr Olaszországból azt kérdezte, hogy tároljuk az utasadatokat. Legalábbis én ezt értettem. Mi nem tároljuk a történeti adatokat, de az segítene bennünket, ha látnánk, hogy valaki korábban hol lépett el, de jelenleg ilyen adatokat nem őrzünk. Valószínűleg a, a PNR a tárgyalások fényében ez lehet, hogy változtat a jövőben. Most azonban nincs ilyen adatmegőrzés. Persze az útlevélből kiderül valakinek az addigi története, legalábbis a harmadik országba való ki- és belépései láthatóak, meg a vízum kérelmei az útlevőből magából. Fermeilen úr Belgiumból a költség hatékonyságról beszélt. Nagyon nehéz számomra megválaszolni. A mi RT programunk már 14 éve működik, és még ennek alapján sem mondhatok pontos választ. Ám biztos, hogy kell egyensúlyt találni a költség és az előnyök között. Szívesen beszélgetek majd erről önnel a későbbiekben. Rovó asszony tette fel az utolsó kérdésem, erre válaszolnék, hogy vizsgálódtunk-e utasok körében afelől, hogy hogyan, ők hogyan látják az elektronikus kapuk használatát. Igen, vizsgálódtunk, nem, talán nem tudományos ö, annal, de az átlépett utasok véleményét kikértük, úgy tűnt, hogy, hogy szívesen használták a elektromos kapukat, de meg kell szokják. Bár elég egyszerű a használatuk, de ugye meg kell keresni megfelelő oldalát az útlevélnek, sokszor utasok nehezen használják ezt, de általában szeretik. Nagy panaszokat nem hallottunk az elektronikus kapuk beléptetésével kapcsolatban, például az út, a, a magánatok védelmét sem rótták fel. Köszönöm, Harszma úr. Vászlárion az utolsó hozzászólón kapja meg most a szót. Megpróbálok a lényegre reagálni. Megpróbálok lényegre törni. Határőrként nagyon sok információ nincs a birtokomban tehát nem azon a helyen vagyok, ahol tudomásomra juthatna azt, hogy ki használja fel, ki tárolja, milyen célból használja fel ezen információkat, ez számomra nem ismeretes. Ami Krimi úr kérdését illeti, a, az ABC rendszere kapcsolatban, amelyet az Alfesziraszi kikötőben léptettünk életbe, ezt az utasok zónájában viszont a, ott, ott életbe léptettük, viszont a járműveknél még nem. És Algeciras egy kísérleti kikötő ebből a szempontból, az ilyen ellenőrzések bevezetése szempontjából. Feltételezhetően a hónap végén már megfelelően működik. Ez az ABC rendszer egyébként az európai Unióból származó utasokra vonatkozik, akik 18 évnél idősebbek, és így felgyorsítjuk a, a várakozást ugyanis az unióból érkező utasok gyorsabban haladnak keresztül az ellenőrzésen, tehát ez így felgyorsul, viszont a járművek esetében nem tudom, hogy a jövőben ez hogyan valósul meg. Álvarez asszony, ami a várakozási időt illeti nyáron, a nyári ellenőrzési időt. Nos, ez nem csak a rendőröktől függ. Ez nyilván a hajók rotációjától is függ, minél nagyobb a rotáció, annál gyorsabb ez. Csak hogy szemléltessem ezt, például amikor átkelnek a Gibraltári szoroson a hajók, átmennek ezek a az autó különböző szűrőkön, általában 45 perc alatt, attól függően természetesen, hogy találunk-e valamit a járművekben, vagy sem. Nem minden esetben kezeljük azonos módon a dokumentumokat, hiszen vannak olyan esetek, amikor le kell állnunk, és ellenőriznünk kell a bélyegző lenyomatokat, de azt hiszem, hogy ez a rendszer nagyon pozitív lenne, mert felgyorsítható így az ellenőrzés, amennyiben ugye a számítógépen az adatok alapján rögtön kiderül, hogy valaki eh, túllépte a tartózkodás idejét vagy sem. És ugyanezt eh, mondhatom el az idei munkások eh, helyzetéről, akik Spanyolországba jönnek dolgozni. Az Alcaciraszi határátkelő helyen általában felgyorsul a, az ellenőrzés, hiszen általában az EPER leszedéséhez érkeznek főleg női munkavállalók, és vízummal rendelkeznek, és ugye a vízrendszer is működik, ami lényegesen felgyorsítja az ellenőrzéseket, mert ugye rögtön tudjuk, hogy valaki lecserélte a fényképét, vagy módosította ezt ahhoz képest, mint amikor az adatokat levették róla. Ceuta esetében a határ átkelés némileg más, azt a helyzetet nem ismerem pontosan, de személy szerint azt az ellenőrzést nem, nem ismerem. A véleményemet tudom ismertetni önnel. Diaz de Mera úr említette, hogy rendőrök vagyunk. Rendőrök azok, akik ott dolgozunk, és az ellenőrzéseket lebonyolítjuk, akik kezeljük ezt az információt. Én személy szerint becsületes embernek tartom magam, aki ugye rendőr, a rendvédelmi szervekhez tartozik, átmegy különböző szűrőkön, még mielőtt bekapcsolódna a rendészeti munkába. Tehát nem jogellenes a munkánk. Mi rendőrök vagyunk, ne értsenek félre. Itt nem azt akarom mondani, hogy valaki rossz vagy sem, de az emberek biztonságát akarjuk szavatolni, azokét, akik az országban vannak, és azokét is, akik átkelnek a határon. Az, aki átkel a határon, azzal én nem bánok rosszul, azért mert bevándorló, vagy akkor sem, hogyha hamis úti érkezik, nem kezelem úgy, mintha egy olyan bűncselekményt követel, mint egy gyilkosság nagyon sok embert ezek közül átvertek hazájukban, és az Európai Unióba csalják őket a jobb jövő reményében, de nem, nem mi vagyunk a rosszak. Mi megpróbáljuk a munkánkat a lehető legjobban elvégezni, és minél több technikai berendezéssel tudjuk felvértezni magunkat, annál jobban és hatékonyabban tudunk dolgozni. Gyakorlatilag ennyit tudok elmondani, de köszönöm a lehetőséget. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nos, tisztelt kollégák, a harmadik vitakörünknek a végére értünk. Köszönöm szépen az előadóinknak az elmondottakat, köszönöm a kollégáknak a hozzászólásokat. Rendkívül hasznos és érdekes is volt ez a vita, illetve eszmecsere. Remélem valamennyien így érzik. Most az elnökségben ülők számára biztosítunk egy-két percet, hogy helyet cserélnek, és hozzá meg a kérem a portugál parlament részéről, hogy foglalja el a levezető elnöki széket, és vezesse az eseményeket, és a negyedik parlament közé körrésztvevői Szalan és Rovár képviselők lesznek. Okay, dear colleagues, we'll... Kedves kollégák, folytassuk a munkát. Ismerik a drillt, mostanra mi a rend. Nagyon kényes kérdéseket leszünk meg, megvitatni. A rendvédelmi adatok hozzáférése a már működő, meg a most felállítandó rendszerekhez, amelyek reméljük felállnak. Mint tudják, itt hozzászólónk van, egyikük mindjárt befut, addig megadom az első hozzászólónak a szót, és aztán lesz utána eszmecserére is egy órán körülbelül. Az első előadónk, mint tudják, Zalon úr, a terülmös elleni divízió vezetője, a Német Szövetségi Belügyminisztérium keretein belül. Izgalommal várjuk a németországi híreket. Parancsoljon, uram! Ganz herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a lehetőséget is, hogy itt a mai napon elmondhatom önöknek a terrorizmus ellenes küzdelemmel és a szervezett bűnözéselni küzdelemmel kapcsolatos nézeteinket. Remélem, hogy az intelligens határok témakörében is hozzájárulhatok a vitához bizonyos aspektusokkal, és támogathatom ezt az eszmecserét. Hölgyeim és uraim, a szervezett bűnözésben, valamint a terrorizmus során is azt tapasztalhatjuk, hogy egyre inkább nemzetközi válik ez, és specializálódnak a tettes csoportok. A súlyos szervezett bűnözés egyre nagyobb teret nyer Európában, ez egy nagyon vonzó helyszín a súlyos és szervezett bűnözés számára Európában, és rendkívül professzionális módon jár el. A nemzetközi terrorizmus számára a nyugat főleg egy olyan térség, ahonnan terroristákat toborozni lehet, illetve ahol a műveleteiket is végrehajthatják. A propaganda, a toborzás, a koordináció, valamint a, valamint a kommunikáció terén egyre inkább a virtuális világban zajlik a bűnöző csoportok tevékenysége, azért egy lényegi aspektusról nem feledkezhetünk meg. Azon szervezetek, amelyek itt működnek, végül aktívá kell, hogy váljanak, tehát fizikailag kell, hogy jelen legyenek és ez csak akkor lehetséges, hogyha ott a helyszínen fizikailag megjelennek, tehát nem csak a virtuális világban vannak jelen. Bármennyire is eltérőek a célok, illetve módszerek, amelyeket ezen csoportok követnek, az utazás, a mozgás az ilyen bandák és terrorista csoportok számára is kulcsfontosságú és ez annál is inkább így van, mivel ezen csoportok egyre inkább szövetkeznek, egyre inkább professzionálisan járnak el, kiképzésben részesülnek, hogy a rendőri intézkedéseket is felismerjék. Ugye láthattuk azt, hogy hogyan tudják megkerülni, megtéveszteni a rendőri szerveket, tehát nagyon profi módon járnak el a kommunikáció terén is. Ugye különböző kódprogramokat használnak, és a különböző tevékenységeiket is megpróbálják titkosítani, elrejteni a szervek elől. Ugyanakkor vannak olyan kulcsfontosságú aspektusok, amelyek kapcsán fontos, hogy a szervezeteikhez tartozó személyek megbízhatóak legyenek, és meggyőződjenek arról, hogy ezen személyek valójában nem a hírszerző szolgálatoknak vagy a rendőrségnek dolgoznak. És itt gyakran harmadik országbeli állampolgárok kapcsolódnak be ezen csoportok munkájába. Olyan kulcsfontosságú személyekről van szó, amelyek eh, a csoportok a terroristák számára eh, fontos munkát végeznek el, logisztikai, operatív tervezési feladatokat. Itt eh, rendkívül specializált bűnelkövetőkről van szó, akik komoly szerepethez jutnak, és akik utaznak is, ugyanúgy, mint a szervezetük, és titkosítják munkájukat, tevékenységüket a rendőri szervek elől, például hamisított vagy hamis úti okmányokat használnak, vagy különböző legális dokumentumokat használnak. A kollégám ugye szemléltette az imént, hogy gyakran olyan személyekről is van szó, akik jogszerű úton szereznek különböző országokból útleveleket a biztonsági szervek minden lehetségeset megtesznek annak érdekében, hogy a terroristákat és a bűnelkövető szerveket feltartóztassák. Gyakran sikereket könyvelhetünk el ezen munka során, ugyanakkor bizonyos szomorú esetekben a rendészeti szervek számára is csak a reakció marad. Párizs, Brüsszel, Kopenhága, említhetnénk ilyen példákat a közelmúltbeli eseményekből. Ha megnézzük a szabadság és a biztonság európai térségét, és ezt szeretnénk megőrizni, akkor meg kell találnunk annak módját, hogy az egyensúlyt megtartsuk és megőrizzük. Itt ugyanis komoly feszültség húzódik meg, ha megnézzük a jelenlegi vitát az intelligens határok kapcsán. A lényeg az, hogy megtaláljuk az egyensúlyt, és úgy gondolom, hogy a nurok természeténél fogva a biztonsági aspektusokat én jobban kidomborítom, hiszen a munkámhoz ez jobban kapcsolódik, úgyhogy előadásomban is erre szeretném a hangsúlyt helyezni. A harmadik országbeli állampolgárok utazási mozgásai ugye egy komoly kihívást jelentenek a szervek számára. Nagyobb biztonságot szeretnénk szavatolni, és szeretnénk fellépni a különböző struktúrákkal szemben. A meggyőződésem az, hogy nem szükséges egy két éves értékelési szakasz sem ahhoz, hogy biztosítsuk azt, hogy a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelem szempontjából komoly információkra van szükségünk. Elmondhatjuk azt, hogy igen, több biztonságra van szükség annélkül, hogy ezáltal korlátozzuk az utasforgalmat. Legalábbis szakértőként ez a meggyőződésem. A harmadik országokból származó személyek be- és kiutazása a biztonsági szervek számára nem egy gyógyír, amelyel minden probléma orvosolható, de ezáltal jobban képet nyerhetünk a helyzetről. Ugyanúgy, mint ahogy egy kirakó is különböző darabokból áll, így különböző bűnüldözési és hírszerző eszközökre van szükségünk, amely által megpróbáljuk felderíteni az ilyen bűnek, bűn, bűnöző hálózatokat. Minél jobban tudjuk ezeket a különböző eszközöket és ismereteket a konkrét esetekben, és természetesen a jogállamiság alapján egymással összekapcsolni, annál egyértelműbb képet nyerünk a helyzetről, és annál hatékonyabban tudunk fellépni a különböző bűnözési formákkal szemben. Itt ugye operatív eszközökre van szükségünk, és ezzel Európában több terrorista támadást sikerült meghiúsítanunk ez a biztonsági szervek operatív eszköztára, amelyel küzdhetünk a bűnöző szervek ellen, már ma is, de meggyőződésem, hogy egy határregisztrációs rendszer a biztonság szempontjából egy pluszt jelenthet. A küzdelem szempontjából pedig mindenképpen plusz, plusz jelent a rendészeti szervek számára. Miután absztrakt módon szemléltettem most önökkel a helyzetet, szeretnék némileg konkrétabb síkra áttérni és először is szeretném az eszközökkel kezdeni, amelyekről ugye beszéltünk. Vannak olyan eszközök, amelyekről már hallhattunk, például az API vagy a PNR, már amennyiben ugye európai síkon, ha sikerül megállapodni a PNR rendszerben. Ezek nagyon hasznos eszközök. Ugyanakkor, ha nem a légi közlekedés áll a figyelem középpontjában, hanem a szárazföldi határok. Ezt tapasztalhatjuk például azon személyek esetében, akik eh, az iszlám államhoz eh, csatlakoznak, és akik szárazföldi úton jutnak el Szíriába, hogy részt vegyenek a fegyveres eh, harcokban. Ezen személyek nem csak repülőkkel közlekednek, és nem repülő úton jutnak el a térségbe, hanem szárazföldi utakon, tehát az AP és a PNR itt nem lenne segítségünkre. Ha megnézzük viszont a Schengen információs rendszert, jó úton haladunk ahhoz, hogy ezt még a a külföldi harcosokkal szemben is jobban felhasználhatjuk, de csak abban az esetben, hogyha az illető személy szerepel a Schengen információs rendszerben és az ellenőrzésnél egyáltalán képesek vagyunk reagálni. De mi történik akkor, hogyha az ellenőrzés időpontjában a Schengen információs rendszerben nincs adat az utazóra vonatkozóan, tehát csak az utazást követően kerül birtokunkba az információ. A SIS ebben az esetben egy nem különösebben hasznos eszköz. És ugyanez mondható el a vízuminformációs rendszerről is, amikor a kérelmezőkről próbáljuk az adatokat lehívni, nem tudjuk, hogy az illető beutazott-e, és azt sem, hogy adott esetben távozott az, Euró- távozott az európai térségből. És vegyük figyelembe azt is, ugye vannak olyan harmadik országok, amelyek esetében vízummentesek az utazók, tehát nem használjuk fel a vízuminformációs rendszert. Az említett eszközök mindegyike indokolt lehet, mindegyik egy nagyon hasznos és értékes eszköz a szervezet bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelemben. De ha realisták vagyunk, akkor itt nem egy általános gyógyírről van szó, hanem ha ezeket külön-külön nézzük, akkor egyikük sem alkalmas arra, hogy hogy megoldást nyújtson. Csak akkor, hogyha ötvözni tudjuk a különböző eszközöket és intézkedéseket a konkrét esetek alapján, akkor lehetünk képesek sikeresen fellépni a küzdelem során. És ez hasonló az intelligens határok koncepciójával kapcsolatban is. Itt ugye a migráció, a migráción van a hangsúly, tehát itt tulajdonképpen az én szerepem másodlagos, hiszen a bűnöldöző szervek tulajdonképpen csak másodlagos felhasználóként használhatnák fel ezt a határregisztrációs rendszert. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy a bűnöldöző szervek számára egy határregisztrációs rendszer nagyon hasznos eszköz lehet, akár döntő fontosságú információval is szolgálhat ahhoz, hogy kellő időben és megfelelő módon reagálhassunk egy fenyegetésre. Hogyha a veszélyek elhárítására gondolunk, akkor a bűnüldözés ugye egy aspektus, de a veszélyek elhárítása egy másik kérdés. Rendkívül hasznos lehet, ha gyorsan tudunk hozzáférni az ilyen információkhoz. A rendvédelmi szervek a szakértők szempontjából meg kell, hogy kapják azt a lehetőséget, hogy gyakorlatilag könnyen átfogó képet nyerjenek egy adott személyről, átfogó képet nyerjenek róla, és kellőképpen reagálhassanak. Szeretném ezt megvilágítani néhány példa kapcsán a nemzetközi terrorizmus kérdésköréből. Szeretném először is a következő forgatókönyvvel kezdeni. Azon forgatókönyvek, amelyeket most felvázolok, nem annyira fiktívek, mint amennyire tűnnek. Tehát kérem, vegyék figyelembe, hogy itt régebbi esetekről van szó, ennek ellenére azonban ezeket itt csak absztrakt módon világíthatjuk meg. Az első példa egy partner szolgálat egy nem európai országból ismereteket szerez, információt kap arról, hogy Németországban egy terrorista támadást terveznek, és közli velünk ezt az információt. Ez sajnos nem szokatlan, nem ritka, hogy ilyen információt kapunk, gyakran kapunk ilyen információt, és ilyenkor az a feladatunk, hogy konkrétabbá tegyük ezt az információt. A további adatokból kiindulva Franciaországban és Németországban felderítjük a gyanús személyeket, tehát az információ töredékek alapján, amelyeket a partner szolgálatoktól kaptunk, ezeket a különböző nemzeti operatív intézkedésekkel együtt felhasználjuk, és megállapítjuk, hogy bizonyos személyek illeszkednek ebbe a képbe, és ebből kiderül, hogy Európán kívül egy személy egy terrorista cselekmény tervezőjeként vagy szervezőjeként szóba jöhet. Így megállapítjuk azt, hogy az iszlám állam összefüggésbe hozható szeméről van szó, aki az előkészítés szakaszában egy konkrét szerepet tölt be, ugyanis meg ellátogat a helyszínekre, toborozza a különböző személyeket, akik a tervezést végrehajtják ez a személy általában külföldről utazik be az Európai Unióba, és a helyszínen megvizsgálja a körülményeket. Ezen személy kapcsán tudjuk, hogy a jogos és legális adatok mellett hamis dokumentumokat is felhasznál. Ezek származhatnak például különböző lopásokból, amikor például Bianco dokumentumokat lopnak, mint például Szíriában tapasztalhattuk, ott nagyon sok okmány elveszett, ilyesmi előfordul, és ebből azt is megállapíthatjuk, hogy milyen személyek követhették ezt el. Egy ilyen helyzetben természetesen számunkra rendkívül fontos, ha tudjuk, hogy ez a személy legális dokumentummal, vagy alias okmányjal utazott Európába. Hogy ez számunkra mit jelent? Ez mindenek előtt azt jelenti, hogy a külföldi információ, külföldről származó információt nagyon is komolyan kell vennünk, ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy egy terrorista támadás tervezése már kezdetét vette. Ez két olyan elem, amely egy határregisztrációs rendszer nélkül nem lenne megállapítható. Abban az esetben, amikor hamisított okmányt vagy más fajta okmányokat használt fel a személy, az is egyértelmű, ahogyan azt a kollega is említette, hogy a biometria, mint olyan, egy nagyon fontos szerepet tölthet be. Így sokkal egyértelműbb ismereteket szerezhetünk. Számunkra ugyanakkor az is fontos, hogy tudjuk-e, hogy kiutazott-e az illető személy. Ugyanis a kiutazás azt jelentheti, hogy ő a misszióját végrehajtotta, tehát a tervezés szakaszából egy új szakaszba lépett át, amikor az elkövetőket talán már a megbízással el is látták, és éppen ezért egy terrorista támadás veszélye sokkal jelentősebb, sokkal, sokkal nagyobb. Amennyiben kiutazott a személy, és a veszély sokkal komolyabb, azt is jelenti, hogy a védelmi intézkedéseinket lényegesen fokoznunk kell. Itt ugyanis a helyzetértékelés során ezen különböző aspektusokat, különböző információt, töredékeket úgy kell összeraknunk, hogy egyértelműbb áttekintést nyerjünk a helyzetről. Számunkra az is fontos, hogy felismerjük azt, hogyha létezik egy hálózat, akkor tudjuk azt, hogy más hálózathoz tartozó személyekbe is kiutaztak-e. Sajnos a jelenlegi helyzetben nem beszélhetünk már elszigetelt cselekményekről, hanem főleg a terrorizmus esetében gyakran egyidejűleg különböző helyszíneken megvalósuló támadásokról kell beszélnünk. Ez azt jelenti tehát, hogy ebből a hálózatból az adott időszakban van-e, aki távozott, kiutazott az Európai Unióból, ebben az esetben a határregisztrációs rendszer véleményem szerint megint nagyon fontos lehet. Ilyen utalások, ilyen információk sajnos némi késedelemmel jutnak el csak hozzánk, ezért sajnos nem mindig jutnak el kellő időben a bűnöldöző szervekhez, gyakran a nyomozati szakaszban kapunk csak ilyen információt, vagyis ilyen információ akkor jut csak el hozzánk, amikor az utazás már megtörtént. És hogy ezt némileg plastikusabban szemléltessem, ha például egy Abdul Al-Hassan nevű személy mondjuk két héttel ezelőtt Németországban, Németországba utazott, hogy három elkövetőt toborozzon, egy Észak-Afrikából származó személy lenne az egyik. Ő feltételezhetően még Németországban tartózkodik, de az is elképzelhető, hogy már kiutazott. Ezen információ birtokában kell ezen helyzetet valahogyan kezelnünk és rekonstruálnunk a helyzetet, ami elég időigényes. Éppen ezért fontosnak tartom, hogy az információ, az adatok tárolási ideje milyen. Ez ugyanis nagyon fontos abból a szempontból, hogy hogyan értékeljük a helyzetet. Ebben a tekintetben elég jó tapasztalatokat szereztünk, és feltételezem, hogy a további vita során is képesek lesznek majd megfelelő egyensúlyt találni, hogy az adatvédelmi aspektusokat összhangba hozzuk a jogszabályokkal, de másfelől a biztonságot is kellő mértékben figyelembe vegyük. Ezzel pedig, ha visszatérek a példámhoz, itt ez véget is ér gyakorlatilag, de egy fordított esetről is beszélhetnék. Vannak harmadik országbeli állampolgárok, akik elhagyják Európát, hogy végleg Szíriába menjenek harcolni. Harmadik országbeli állampolgárok egy konkrét státusszal rendelkeztek Európában, ugyanakkor ezt megszakítják európai kapcsolataikat, és Szíriába távoznak, több mint hat hónapon keresztül külföldön tartózkodnak, és ezzel a tartózkodási státuszukat elveszítik. Ez egy fontos információ számunkra. Az ilyen helyzeteket azonban csak akkor tudjuk már megállapítani, hogyha az érintett személy kiutazott, a bűnüldöző szervek csak akkor képesek terroristaként besorolni a szemét, dzsihadistaként besorolni, ha például a YouTube-on egy videóban feltárja magát ez a személy, és dzsihadistaként jelenik meg korábban, ezt nem tudhatjuk róla, és például az az információ, hogy mikor utazott ki a személy, vagy adott esetben mikor utazott vissza az Európai Unióban, fontos információ abból a szempontból, hogy besoroljuk-e elkövetőként, további terrorista cselekmények szempontjából. És végezetül hasonló a helyzet az egyéb bűnekövető szervezeteknél, például a kábítószer csempészet esetében gyakorlatilag hasonló az eljárásmód. Vannak ugye operatőrök, vannak a logisztikai szervezők, akik megbízható személyek, és akik ha megkapják azt az információt, hogy egy kartelhez tartozó személy Európa felé utazik, vagy már Európában tartózkodik, akkor ezt más információkkal összekapcsolhatjuk. Ha például tudjuk, hogy egy nagyobb kábítószer kereskedelmi művelet szerepel a kartel tervei között, vagy megállapítunk hasonló információt a célországban. Ha a különböző információkat összekapcsoljuk, megállapíthatjuk azt, hogy egy kartelhez tartozó személy beutazik Európába, és talán ismét kiutazik, akkor egyértelműbben látjuk a helyzetet, és a bűnöldöző szervek is hatékonyabban felléphetnek, és megállapíthatják, hogy a különböző személyeknek mi lenne a konkrét szerepük. Pusztán azáltal, hogy megállapítjuk, mikor utazott ki a személy, vagy mikor utazott be az Európai Unióban, ez kulcsfontosságú lehet, és jobban össze tudjuk rakni ennek a kirakónak a különböző elemeit. Éppen ezért azt szeretném kérni, hogy nekünk a biztonsági szerveknek a fontos aspektusait ne hagyják figyelmen kívül, hiszen Európában a biztonságot próbáljuk garantálni. Végezetül pedig engedjék meg, hogy elmondjam, hogy itt nem egy vagy-vagy helyzetről van szó. Ha fennáll egy komoly veszély független attól, hogy van-e határregisztrációs rendszer vagy nincs, természetesen a rendvédelmi szervek fellépése hatékony kell, hogy legyen, hogy az utas forgalomban a különböző személyeket felderítsük. Úgy gondolom, hogy egy határregisztrációs rendszerrel sokkal inkább csökken a ráfordítás, másfelől pedig a rendszeres utasforgalom és zöggenőmentesebben zajlik ha megnézzük azt a konkrét példát, példa, amelyet említettem, ha fokozottabban kell az ellenőrzéseket végrehajtanunk, hogy elhárítsunk egy terrorista veszélyt. És ennyi lenne részemről egyelőre. Néhány példát említettem csak nagy vonalakban, de természetesen most és a vita során, valamint a későbbiekben is nagyon szívesen állok rendelkezésükre, hogy elmélyítsük ezeket az aspektusokat, és további példákat is nagyon szívesen megosztok önökkel, és szeretném még megköszönni a figyelmüket. Thank you. Köszönjük szépen. Ez nagyon érdekes bevezetés volt a probléma körbe. Evelyn Brower lesz a második előadónk, aki migrációs joggal foglalkozó egyetemi tanár, és itt egy egész más megvilágításba helyezi ezt a témakört. Köszönöm szépen, elnök úr! Megtiszteltetés, hogy meghívtak jogi szakértőként itt a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közös eszmecseréjére. Ez egy nagyon fontos alkalom. A célom, hogy elmondjam, hogy melyek lennének szerintem a Smart Borders csomagnak az előnyei a rendvédelmi szervek számára. Nem csak az Amsterdami Egyetem kutatójaként, illetve tanáraként, hanem a témával foglalkozó civil szervezet szakértőjeként is szólok önökhöz a jogi vonatkozásokról. Három szempontot szeretnék hangsúlyozni. Ezeket fontosnak tartom a jövőre nézve az egyeztetések során. A jogszerűség, a célra vezető, illetve az arányos vonatkozása a megoldásnak. Az európai bíróságok, tehát a Strasburgi Emberi Jogi Bíróság, illetve a Luxemburgi Európai Bíróság is hangsúlyozta ezt a kritériumrendszert. 2014-ben az adatmegőrzésről szóló irányelv ügyében egy fontos határozatot hozott a Luxemburgi Európai Bíróság. Gyakorlati példát is szeretnék majd említeni. Két olyan ügyre hívnám fel a figyelmet, amely az adatbázis, illetve az határőrizet témát érinti. A Schengeni információs rendszerre vonatkozik az első példám. Mielőtt a SIS életbe lépett volna, rendőrökkel, szakértőkkel egyeztettem. Azt mondták a rendészeti szakemberek, hogy egy ilyen széles körű adatbázis nagy háttérmunkát igényel, és egy korábban már ismert megbízható adatbázis alapján alakítható ki mert egy új európai adatbázis félelmeket ébreszthet az emberekben, hogy az adatokkal visszaélnek. A Schengen információs rendszert sikeres eszköznek tekinthetjük. Az adatoknak a gyűjtése, illetve megőrzése és a különböző lekérdezések megbízható keretben történnek. Aztán egy múlt heti hírre szeretnék kitérni. A bűnügyeket kivizsgáló holland ö, nyomozók azt tapasztalták, hogy sok esetben a vizsgálatban résztvevők nem adnak át DNS mintát, mert attól tartanak, hogy összekeveredhetnek a DNS információk, véletlenszerűen nem tiszta minták, és egyéb tévedések kerülhetnek be a rendszerbe. Tehát ezek érzékeny adatok, és egy központi adatbázisba bekerülve könnyen visszaélhetnek ezekkel az adatokkal. Itt a megbízható, illetve bizalmi szavakra hívnám fel a figyelmet. Az európai jogalkotás figyelmének a középpontjában is ez a szempont áll. A kérdés az, hogy mi az, ami már most működik, illetve megvalósult, és miből kell több a célra vezetőség az intelligens határőrizetben egy viszonylag nehezen meghatározható téma. Hogyha a külső határok őrizetére gondolunk, akkor elsősorban az illegális bevándorlás megakadályozása szerepel, illetve a szabad mozgás elősegítése, a legális migráció lehetővé tétele és mindezt biztonságos környezetben. Már is két nagy adatbázisunk van migrációs témában, a Schengen információs rendszer, a SIS, a vízum információs rendszer, a VIS, illetve a Eurodoc. Itt minden menedékes új lenyomatát tárolják. A SIS és a VIS már is hozzáférhető a rendvédelmi szervek számára. És a visszrendelet ezt konkrétan lehetővé teszi. Előírja, hogy a belső biztonság veszélyének a megelőzésére hozzáférhetnek az adatokhoz. És 2015. július 1-től elérhetővé válik majd a VISZ adatköre is a VISZ és az Eurodoc regisztráció, illetve részben a SIS regisztráció nem függ össze bűnügyi nyomozással. Itt bevándorlási célú adatokat gyűjtenek. Az európai elfogató parancs, illetve a lopott járművek és a e, lopott vagy hamis személyazonossági iratoknak a nyomon követése szempontjából is fontos a SIS rendszer. Beutazáskor minden utazó át kell, hogy adja az adatait a határőröknek, de ezektől a rendszerektől eltekintve nincsen más nagy széleskörű rendszer, amelyben az adatokat gyűjtenénk, illetve az EU útlevelekről szóló rendelete rendelkezésének az érvényét se tudjuk másképpen biztosítani. Különböző európai városokban gyilkos merényletek történtek legutóbb Párizsban és Kopenhágában, és ezeknek a merényleteknek a nyomán növekő igény merült fel, hogy hatékonyabban biztosítsuk a határőrizetet, illetve a bevándorlásnak a nem kívánatos jelenségét próbáljuk megelőzni. Ez azzal jár sokszor, hogy az adatgyűjtés kiterjed az eseményekhez közvetlenül nem kapcsolódó adatok gyűjtésére is. De hogyha feltesszük a kérdést, hogy az utasadatoknak a gyűjtése valóban segíte bennünket a biztonságot fenyegető veszélyeknek a leküzdésében, ez a kérdés jogosnak tűnik, hiszen sokszor ismert és a hatóságok látókörében lévő elkövetők merültek fel ezekben az esetekben, akikről tudtak, nyomon követték őket, és mégsem tudták megakadályozni, hogy elkövessék a cselekedeteiket. Tehát a kérdés az, hogy az információs rendszerekhez való hozzáférés a rendvédelmi szervek részéről mennyiben lesz hatékony és célra vezető. Tegnap azt hallottuk, hogy nincs még döntés arról, hogy a rendészeti hatóságok szervek mennyiben férhetnek hozzá az adott bázisokhoz. Sőt, a jövőbeni felhasználás a műszaki architektúrát is tekintetbe kell, hogy vegye tegnap azt is hallhattuk, hogy többek között az adatmegőrzés kiterjesztése következhet ebből öt évre, rövidebb időszakokkal szemben, hiszen a rendvédelmi szervek hosszabb időtartamra tartanának igényt. Meglátásom szerint a hosszabb megőrzés, a hozzáférés biztosítása, a műszaki eszközöknek az igénybevétele, csak is a szükségesség és az arányosság ismérveit tekintetbe véve lehet megfelelő. Hiszen a határőrizeti rendszernek a határőrizet az elsődleges célja, tehát nem a biztonság garantálása. Tehát mindenkor a jogszerűség szerint kell eljárni. Rátérve akkor a jogi szakmai kérdésekre. Az arányosságnak az elve, illetve az adatvédelmi mm, jogok, illetve a személyes szféra, a magánszféra védelme és az Európai Bíróságnak a határozatai, a híres DRI, a 2014. április 8-ai határozatában a bíróság rögzíti, hogy az adatok megőrzése Mm, válogatás nélküli hosszú távú gyűjtés eredményeképpen nem legitim, hiszen hogyha nem kapcsolódik közvetlenül nyomozáshoz, illetve bűncselekményhez, akkor visszaélésre ad lehetőséget. Visszaélhetnek az adatokkal, és nincs független bírói ellenőrzési lehetőség a rendvédelmi szervek hozzáférése, illetve adathasználata területén. Az EU mielőtt elfogadná, vagy elfogadta volna helyesebben a smartboard javaslatot, azt is rögzítette, hogy a bíróság véleményét ki kell kérni. Kevés arra ma az időm, hogy átfogó képet adjak az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatáról, de annyit szeretnék mondani, hogy az alapvető jogok adatvédelmi, illetve a magánszférához fűző, fűződő jogok, ezek mind olyan szempontok, amelyeknek érvényesülniük kell. A harmadik ország belé állampolgár, illetve családtagjai nem szabad, hogy diszkrimináció áldozatául essenek. Három záró észrevételt szeretnék mondani. Először is a következő kérdésekre kell intézkedés előtt választ adni. Milyen célra, milyen eszköz szükséges és megfelelő. Tehát ennek alapján bírálható el az eszköz megfelelősége. Hogyha az adatgyűjtés és megőrzés csak nem uniós állampolgárokat érint, vagy adott esetben európai állampolgárokat is veszélyesnek tekintünk, akkor az esetükben fel kell tenni a kérdést, hogy pontosan milyen fenyegetést jelentenek, és hogy ez hogyan kezelhető. Azután a célra vezető, illetve arányosság elve bizonyítékokra, adatokra kell, hogy támaszkodjon. Például a SIS, a VIS, illetve más rendszerek és adatcsere keretek, vagy a Eurodoc mind megfontolandó tényezők, hogyha 2018-ban értékelni fogják a Eurodoc működését, érdemes ezt kivárni. Az Európol információs rendszer szintén egy rendvédelmi keretet biztosít, megfelelő háttér ez. Miért nem mű, miért nem működik ez, tehetjük fel a kérdést, illetve miért kéne ezt továbbfejleszteni. Mielőtt döntéseket hoznák, én a Nemzet és az Európai Parlamenttől azt kérem, hogy először is a meglévő információcsere lehetőségeket vizsgáljuk meg, mind európai, mind tagállami szinten. Harmadsorban, amikor jogszabályt állítunk össze, akkor ne csak a személyes adatok korlátozott tárolási gyűjtési garanciáit biztosítsuk, hanem a hozzáférés garanciáit is. Hiszen tudjuk, hogy az általános felügyeleti rendelkezések érvénytelenek, nem megfelelőek a bírósági szerint, határozatok szerint. Tehát az adatok pontosságát, megbízhatóságát és a biztonságos kezelését, feldolgozását is garantálni kell. Tehát ne legyen végtelen megőrzése lehetőség, legyen biztonságos, de nem diszkriminatív biometrikus adathasználat a rendszeren belül. Megfelelő döntéseket ezeknek a szempontoknak a megfontolásával hozhatunk. A nemzeti tagállami rendvédelmi szervek egymás között amúgy is adatcserét végeznek, tehát fontos, hogy ez megbízható módon történjen az adatok, ne keveredjenek el, ne vesszenek el, legyen egy bizalmi légkör a hatóságok, illetve rendvédelmi szervek között legyen hasznos, célra vezető, megbízható a cserélt adatok köre. És a műszaki eszközöket csak bizonyított szükségletek kezelésére demokratikus vita után alkalmazzunk. Végül a jogalkotók és a polgárok közötti bizalmat azt szolgálja, hogyha a polgárok csak a szükséges és célra vezető biztonsági intézkedéseket tudják elfogadni, hogyha az alapvető jogaik nem sérülnek közben. Köszönöm. Köszönöm szépen, professzor asszony. Most lesz alkalmunk megvitatni ezeket a kérdéseket, és megadom a szót első nemzeti parlamenti hozzászólónknak, Tim Osterman úr a Német Szövetségi Parlament spatsoraiból parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! A Smart Border fő célja ugyan más, mégis kielég, nem szabad a biztonsági kérdéseket szem elől téveszteni. Az az információ, hogy mikor, vajon, és vajon átlépette valaki, és mikor a külső határokon, nagyon fontos ismereteket tartalmazhat. A terror elhárítás szempontjából is fontos lehet ez meg a határon átnyúló bűnözés üldözésében is fontos lehet. Szelem úr nagyon komoly adatokat. Bocsánat, mondja az elnök, mintha a tolmács a portugál tolmácsos nem ment, most megy. Köszönöm. Számomra fontos, hogy a biztonsági hatóságok számára a hozzáférést közvetítsünk, és a súlyos esetekben nagyon nehéz lehezen volna vállalható, hogyha leválasztanánk ezt az információt róluk, nem engedni meg, hogy hozzáférjenek. Egyrészt, egyrészt a biztonságedeket kell figyelembe venni, másrészt az adatvédelem jogait kell ö, szem előtt tartanunk, amelyekről tegnap is beszéltünk. Ezért Különösen a terrorista veszély fényében nem az a kérdés, hogy vajon a biztonsági szervek hozzáférhessenek az adatokhoz, inkább az, hogy hogyan férjenek hozzá. Erről lehet beszélgetni és elsősorban lehető leggyorsabban kell lehetővé tenni ezt a hozzáférést. Ez, ha ez nem volna jó, hogyha két évet lenne igénybe az értékelés annak, hogy vajon hogyan férjenek hozzá. Köszönöm. A következő hozzászóló Sebastián González úr, a spanyol parlament soraiból. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném pozitívan értékelni ezt a kezdeményezést, ezt az ülést, amelyet az intelligens határok témájában a Libe Bizottság szervezett. Ugyanígy szeretném megköszönni az információkat és azon tapasztalatokat, amelyeket megosztottak velünk a vendégek ma és tegnap is. Mindaz, amit ebben a témában hallhattunk, nagyon hasznos volt. Két kérdést szeretnék gyorsan felvetni. Először is egy általános kérdésem volna a spanyol parlament álláspontjáról az intelligens határok kapcsán, másodszorban pedig, ami a bűnüldözési szervek hozzáférését illeti. Először is szeretném elmondani, hogy a spanyol királyság parlamentje már megvitatta ezeket a jogalkotási javaslatokat, amelyeket annak idején az Európai Bizottság előterjesztette az intelligens határok témájában, és határozottan támogatjuk egy határregisztrációs rendszer bevezetését a Schengeni övezetben, amely megkönnyíti a megbízható adatok megosztását az bevándorlásról és javíthatja a határok ellenőrzését az utasok regisztrálása által, ami a bűnüldözési célú hozzáférést illeti. Úgy gondolom, hogy ezt határozottan támogatnunk kell, Meggyőződ, meggyőződésünk ugyanis, hogy ez egy többletértéket jelent, és értelemmel ruházza fel ezt a rendszert. Szelen úr részletes ismertetést adott arról, hogy milyen kockázatokkal szembesülünk most, Európában. Úgy gondolom, hogy a bűnözési célú hozzáférést kezdettől fogva kell biztosítani, nem két év elteltével, ahogyan azt a jelenlegi javaslat tartalmazza. Egyes kollégák ma és tegnap kifejezték egyet nem értésüket a bűnülözési célú hozzáférés kapcsán. Nem igazán értettem konkrétan azt, hogy milyen okokból ellenzik a rendvédelmi szervek hozzáférését, de ez összekapcsolódik azzal, hogy ugye a polgári jogokat ez érinti. Természetesen a hozzáférés nem lett korlátozott, és nem szabad, hogy hátrányosan érintse a a polgári jogokat és az adatok védelmét. Brauer asszony is elmondta, hogy bizonyos garanciákra szükség van. Egyfajta egyensúly mindenképpen szükséges a hozzáférés szempontjából. Diaz de Mera úr megemlített bizonyos aspektusokat, amelyeket figyelembe kell vennünk, és amelyek eloszlathatják a kételyeket. Úgy gondolom, hogy ez rendkívül érdekes, és rendkívül fontos lenne ezt figyelembe venni. Végezetül pedig azt kell mondjam, hogy mindannyian nagyon is érzékenyek vagyunk a terrorista fenyegetettség miatt. És tisztában vagyunk azzal, hogy ezzel szemben a küzdelem mennyire fontos. Egy hatékony intézkedés az lehet, hogy biztosítjuk a gyors hozzáférést a rendvédelmi szervek számára, és biztosítanunk kell azt is, hogy az adatok megőrzési ideje hosszabb legyen, hogy ne kelljen az adatokat újból és újból a rendszerbe vinnünk. Végezetül még egy fontos következtetést vonnék le, ez számomra rendkívül fontos. Braver asszony is ezzel zárta le az előadását, a bizalom. Bizalomra van szükségünk, bíznunk kell abban, hogy szükséges a biztonságot garantálnunk, és ezt összhangba kell hoznunk, egyensúlyba kell hoznunk a szabadságjogokkal. Euh, Köszönöm szépen. Rövidálom asszonynak, európai parlamenti képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A Smart Borders csomag kettős célt követ az egyik harmadik országok gyakran utazó polgárai számára, könnyítse a belépést a külső határon. Számos kérdés megfogalmazódott, és elsősorban a rendőrséggel való együttműködésre vonatkoznak ezek a kérdések. A mai témánk is ezt érinti. Az intelligens határőrizeti csomag elő kell, hogy segítse a hatékony határellenőrzést, illetve a rendészeti szervek együttműködését, a terrorizmus és a szervezet bűnözéssel szembeni harcot is e, ki kell, hogy szolgálja a rendszer. Szigorú keretben kell szabályozni a rendőrség hozzáférését, és itt alapvetően a célszerűség, a hatékonyság és az arányosság kell, hogy vezessen bennünket, ugyanakkor az adatvédelme és a magánszféra védelme, mint szempont is érvényesülni kell, hogy tudjon. A VISZ és a SZISZ rendszer a szervezetbűnözés és a terrorizmus elleni harcban fontos eszköz, de Brover asszony megfontolásaival egyetértek. Tehát fontos egyrészt a mobilitás az Európai Unióban, Fontos a terrorizmus elleni küzdelem is, de ezek megférnek -e egy kompatibilis rendszeren belül? Elnök, köszönöm szépen. litván kollégánknak, Stasis Szetbáris úrnak adom meg a szót a litván parlament részéről. Parancsoljon. Na, Ürgé... Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakozom az előttem szólókhoz akik támogatólag szóltak hozzá ahhoz a témához, hogy a ki- és belépési adatokhoz a rendvédelmi szervek is férjenek hozzá. Ezt Litvánia is fontosnak tartja. A tapasztalatainkra hivatkoznánk. A tagállami ki- és belépést tároló rendszerünk úgy működik, hogy a rendvédelmi szervek hozzáférhetnek, és ennek nagy jelentősége van a bűnök felderítésében, megelőzésében. Támogatjuk azokat az országokat, illetve intézményeket, amelyek ezen az állásponton vannak, és azt mondják, hogy az adatokhoz férjenek hozzá a rendészeti szervek. Sok ország, Spanyolország, Németország többek között Svájc felhívták arra a figyelmet, hogy erre szükség van. Vannak, akik agályosnak tartják elvi alapon, hogy a rendszernek esetleg ez az elsődleges céljává lépne elő. Természetesen ez nem elsődleges, hanem másodlagos cél a rendszerben, de érvényes cél. Azután felhívták a költségekre is a figyelmünket, illetve hogy ez egy olyan beruházás, amely hozzáadott értéket nyújt. Az adatokhoz való hozzáférés növeli a hozzáadott értéket. Diaz de Mera úr az adatvédelemről, ennek a jelentőségéről is szólt. A Litván adatvédelmi felügyelőség kidolgozta az álláspontját, és megküldte az erről szóló dokumentumot az illetékes parlamenti bizottság számára. Kategórikusan foglalt állást a hatóság. Diaz de Mera úr azt mondja, hogy a különböző szolgálatok hozzáférhetnek az adatokhoz, legyen szó rendőrségről, a csendőrségről például. Litvániában van egy különleges szakszolgálat, hasonlóan Finnországhoz, nem katonai nem rendőri szerv, hanem egyfajta katonai rendőrség, katonai rendészet. És az adatok hozzáférésére, illetve felhasználására megfelelő kereteket kell kidolgozni, megfelelő szabályokat, és ezeket be is kell tartani. Az adatok körét pedig úgy kell meghatározni, hogy az adatok megfelelő jellegűek legyenek, és figyelembe vegyék az Európai Bíróság álláspontját is a ma hivatkozott esetekben, illetve ügyekben. Tehát mindazon szolgálatok, hatóságok férjenek hozzá az adatokhoz, amelyeknek szükségük lehet rá. Mi azt támogatnánk, hogy az információt minél előbb át kell adni. Eltérően az Európai Bizottság javaslatától a rendszer működésének első napjától ilyen módon lehessen hozzáférni az adatokat, adatokhoz. Hallottunk Párizs és más városok terrortámadásaitól. Reméljük, hogy ezek nem ismétlődnek. Elnök, köszönöm. Máta képviseletében adom meg a következő hozzászólónak a szót. Amikor a üléseink vége felé érkezünk a smart rendszerek tárgyalása során, mindig felmerül egy súlyos kérdés, amelyet Szelen úr vázolt ma reggel, ez pedig a megfelelő egyensúly kérdése. Többféle perspektívából lehet vizsgálni ezt az egyensúlyt. Lényegileg tegnap ugye azzal indítottunk, hogy hangsúlyoztuk új rendszerek szükségességét ahhoz, hogy egyszerűbbé tegyük a határátlépést. Hogy az utas, a megnövekedett utasforgalommal meg tudjunk birkózni az európai határok mentén. Most meg a végére, a konferenc végére lényegileg oda jutottunk, hogy az eszközöket biztonsági szűrésre akarjuk használni, hogy megfelelő információt szerezünk be biztonság, a biztonság érdekében. Egyik korábbi hozzászóló arról beszélt, hogy vajon össze lehet egyeztetni ezeket a célokat egymással. Szerintem a megfelelő egyensúly pont abban áll, hogy a két célt egymáshoz illeszhetővé tegyük. Ugyanazon elektronikus eszközök, amelyek egyszerűbbé teszik a határátlépést, alkalmazhatóak vannak arra is, hogy biztonság szempontjából lényeginformációkat beszedjünk, beszerezzünk, illetve kezeljünk. Ugyanakkor egy másik szempontból, másik oldalról is lehet vizsgálni az egyensúlyt. Az intézkedések mennyisége, illetve ezen mennyiség minimalizálása annak érdekében, hogy az emberi jogokban avatkozzunk bele. Ez az emberi jogi perspektíva, amely az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlatához is kapcsolódhat, amely hangsúlyozta az eredményesség és az arányosság fontosságát. Az arányosság pedig a minimalista megközelítést irányozná elő. Ha kevesebb adatra van szükség, akkor kevesebb adatot szerezzünk be. Hogyha elég kevesebb hónapig tartani az információkat, akkor ne tartsák tovább. És folytathatnám. Aztán az egyensúlynak van még egy aspektusa, mely a, a jigsaw, a, a mozaik játék szimbólumával írható le. Tehát nagyon sokféle információnk van, nagyon sokféle rendszerben lehet hozzáférni nagyon széttartó információkhoz, például a vízuminformációs rendszer, kapcsán feltehető a kérdés, hogy megfelelően használjuk-e. Ám még akkor is, hogyha szerűek ezek az adatok, feltekkeltetjük a kérdés, hogy van-e olyan rendszer, amely képes átfogó képet készíteni ezekből a mozaik szerű információkból. Tehát a mozaik elemeit összeillesztve. Több a támadás, és ötén hát sajnálatos mondom, azt látszott, hogy nem a tény nagyon sokszor nem az a kérdés, hogy nem volt meg, ne lett volna meg az adott egyénekről megfelelő információ, sőt, be is azonosították őket sokszor. Inkább az a kérdés, hogy vajon a fenyegetettségi szint, tehát látták-e, vagy csökkentették, aztán egymással tudtak-e kommunikálni az egyes biztonsági rendszerek. Nem esett ki az információ közöttük. Most, most arról beszélünk, hogy még szélesebb körű információ komponensek lesznek majd elérhetőek. Ilyenkor felmerül a kérdés, képes-e a rendszer ezeket összeilleszteni, olvasni, összeolvasni őket. Hazám Málta, aztán még az egyensúly két másik oldalát is látja, a hatalmas tömegű irreguláris bevándorlónak kitéve, mindemellett pedig a, a turizmus, az idegenforgalom növekedésének igényében. Itt is meg kell egyensúlyt az illegális bevándorlás elleni harc és a, az idegenforgalom elősegítése. Mellett ezek fényében kell tehát az eredményét meghúzni a konferenciának. Dupré, député européen. Dupré úrnak adom meg a szót az Európai Parlament részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem Dupré, Döpré a nevem. Köszönöm szépen az előadóknak a színvonalas ismertetőket. Brower asszony, öntől szeretnék néhány dolgot kérdezni. Bizonyos aggájaim nem oszlottak el önt hallgatva a hatóságok közötti együttműködést érintőleg. Tehát a magánszféra védelme, az adatvédelmi jogok biztosítása, az mit jelent a tagállami rendszerek európai együttműködése szempontjából? Az volt az érzésem, hogy az ön szíve, mint hogyha másik oldalra húzna egy kicsit. Lehet, hogy félreértettem, amit mondott. A második kérdésem, hogyha az arányosságot nézzük a rendszerben, igaz, hogy a bíróság határozata úgy szól, hogy célra vezető, megfelelően szűk csoportok esetében lehet arányosan gyűjteni az adatokat. De hogyha különböző forrásokat összekapcsolunk, és célszemélyeket próbálunk követni, az adatokat ellenőrz, ellenőrizve, dzsihadistákat például. Vannak bizonyos őket összekötő közös jellemzők. Ezeket lehet-e majd nyomon követni a rendszer segítségével? Hogyan látja ön ezt? annyira szűkre szabná-e a kereteket, hogy a különböző források adatai nem állnak össze, vagy nem gondolja, hogy az ön által megfogalmazott garanciális szempontok meghiúsítják a fő célt, a közösségi célt. Szelen úr előadásával kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy nagyon tetszett, amit mondott. Arról győzött meg, ahogyan a Mátai képviselő fogalmazott, hogy bizonyos eszközöknek az alkalmazása ki- és belépésben a biztonságot szolgálja, ez lenne a fő cél, de valójában mi a rendszernek az tényleges célja? A túltartózkodóknak a kiszűrése például elkezdjük el keresni a túltartózkodókat, hogyan biztosítjuk a biztonságot e- ezen a téren. Azután a rendszer koherenciája a kis belépés vonatkozásában. Mit jelent a következő évekre nézve? A dzsihadistákat említeném, akik Irakban, illetve Szíriában dzsihádot folytatni kiutaztak, és európai tagállamok állampolgárai, németek, franciák például. Tehát másképpen kezelendők, mint a harmadik ország állampolgárai. Mi történik, hogyha megpróbálnak visszatérni? Az európai utaslisták adatai alapján tudják-e, hogy aki felszállt a repülőgépre az egyik kibocsátó országban, az vajon egy ilyen személye? Tehát a kérdésem az, hogy a koherenciát hogyan biztosítjuk, miközben aggódunk a jogos szempontok miatt. Például a repülővel való utazást gátoljuk-e, vagy hatékonyan tudjuk ellenőrizni. Minden szakértő úgy gondolja, hogy az ilyen terrorizmus veszély ellen kellene a következő évekre védekeznünk, ez a fő veszély, és a rendszer, mint hogyha semmit nem segítene ezen a téren. Semmi értelme utas adatokat tárolni, hogyha ezeket nem tudjuk megfelelően felhasználni, és ez az egyik fő fenyegető, fenyegetési forrás meglátásom szerint. Tehát rendben, hogy létrehozunk eszközöket, de tudunk-e élni majd ezekkel az eszközökkel, hogyha nagyon komoly hibákat tartalmaz a rendszer. Elnök, köszönöm szépen. Persze, szép ambíció, hogy tökéletes legyen a rendszer. Most a szlovén kollégánknak, Liliana Kozlovics asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Szeretném köszönteni a vitában résztvevőket. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó alkalom ez az eszmecseréhez. Nagyon fontos, hogy megosszuk egymással a tapasztalatainkat, hogy lássuk, mire van valójában szükségünk. Szlovénia örömmel fogadja azon intézkedéseket, amelyek ebben a csomagban tervezetként szerepelnek, ugyanakkor vannak bizonyos fenntartásaink más tagállamokhoz hasonlóan. Ezek egyike a pénzügyi teher, valamint az interoperabilitás. Ami azonban leginkább aggaszt bennünket, az a biometrikus adatok használata, ugyanis teljes mértékben tisztában vagyunk azzal, hogy a biometrikus adatok, az autentikus személyre vonatkozó adatok visszaélésekre is alkalmat adhatnak. Tehát ha rosszul használják fel ezt a rendszert, akkor kontraproduktív lehet, és nem érhetjük el a céljainkat. A biztonság az egyik legfontosabb érték. Hosszú ideje élünk békében, hosszú ideig éltünk békében, de a helyzet most változott. Európa nagyon vonzó főleg azért, mert az emberi jogok védelme itt magas szintű. És azért is, mert a szociális ellátórendszer rendkívül jó Európában. a Szelen úr említette, az egyik intézkedés, egy adott intézkedés nem fedhet le különböző helyzeteket. Amikor ott voltam a római konferencián, megvitattuk a bevándorlók helyzetét, és megvitattuk azt is, hogy hogyan tudjuk a jogok érvényesítését elősegíteni, de úgy gondolom, hogy el kell gondolkodnunk a jogellenes és a jogszerű bevándorláson is. Mire van Európának szüksége, mint EU elöregedő kontinens? Éppen ezért új munkaerőre van szükségünk. Ezért úgy gondolom, hogy nemzeti szinten jobban együtt kellene működnünk, és harmonizálni kellene a politikáinkat. Aztán ott van ugye a nemzetközi bűnözés, illetve a terrorizmus problémája. Szem előtt kell tartanunk a multikulturalizmust is. Különböző kultúrákból érkező személyek jönnek Európába. Brover asszonyhoz volna egy kérdésem. Beszéltünk egyfelől a magánélethez való jogról, valamint a közérdekről másfelől. Nem tudom, hogy mit tartalmaz részletesen a bíróság ítélete, de a bíróság kritériumai mm, nyújtanak egyfajta útmutatást, amikor megpróbáljuk meg egyensúlyba hozni ezt a kettőt. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló svájci kollégánk Ignacio Cassi. Parancsoljon. Signor Presidente, signore e signori prima di tutto vorrei ringraziare... Tisztelt képviselők! Köszönöm szépen a Libeszak bizottságnak, hogy meghívtak bennünket erre a mai számunkra nagyon fontos ülésre. Még akkor is, hogyha nekünk nincs Schengeni külső határunk, mert mint Svájcnak, hazámnak. Ám minket rendkívül érdekel a Smart Borders projekt, mint ezek ellenére. Két kérdést szeretnék önökhöz intézni, illetve lenne egy megjegyzésem is. Először is meg, meglepett az, amit Brauer professzor mondott a más szervezetekkel, az EU-n belül más szervezetekkel való koordináció témájában, különösen az Európol való koordinációról, illetve az Európol rendelkezésre álló eszközökről mondott. A nekünk kiküldött dokumentumokban nem volt erre vonatkozó konkrét információ, holott nagyon fontos volna átlátnom, milyen típusú koordinációra van szükség, milyen magyarázatokra ahhoz, hogy előre vihessük a Smart Border projektet e tekintetben is. A nemzeti parlamentekben bírunk tapasztalattal, azon nehézségekről, amelyek a nagy számítástechnikai projektek bevezetéséről szólnak, hatalmas költségekkel járnak ezek, óriási kockázatot jelent a technikai hibák lehetősége, fennakadások lehetősége a nagy IT rendszerekben. A dolog beli aspektusáról nem sokat hallottunk a mai témánkat illetően, holott releváns lehet ez is. Még egy dolgot szeretnék felvetni, nem csak önöknek, hanem a többi parlamenti képviselőnek, aki jelen van. Sokszor meg kell vizsgáljuk politikai szempontból, mi a fontosabb, a külső határok védelme egy olyan világban, amely egyre kevésbé biztonságos jelen pillanatban, a, a terrorista támadások is általában a szerzett bűnözés cselekményeinek fényében. Vajon ez a fontosabb cél-e, vagy az, hogy egyszerűbbé tegyük és gyorsabbá tegyük a külső határokon az utasok beléptetését. Hogyan tudjuk mind a kettőt egyszer elérni? Ez a fő kérdés. Köszönöm, Díaz de Merre úr a következőre szóló. Bueno, gracias, señor presidente. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék néhány szó erejéig reagálni egyes észrevételekre. Különösebb szándék nélkül, pusztán szeretnék részt venni a vitában. Vannak felvetések, amelyek intuitívak, vagy inkább elméleti ismeretekre alapozódnak. Ez jogos, de vannak olyan hozzászólások is, mint ez, amelyek empirikus információkra épülnek, tehát a valóság ismeretére. Nos, ebből a szemszögből kell néhány észrevételt tennem. Ezzel nem az a célom, hogy korrigáljak más hozzászólásokat, csak szeretném leszögezni, hogy mi az álláspontom, az előadó álláspontja. Nos, tegnap már említettem az elsődleges jogot, ami mindannyiunkra vonatkozik. Itt ugyanis a személyes, személyhez köthető adatok védelméről van szó. De pontosíthatom ezt még jobban. Az alapjogi karta 8-as cikke, ez teljes, teljesen kötelező alkalmazást kell, hogy kapjon. Aztán ott van a 16-os cikk, az unió működéséről szóló szerződés, ami megint csak ugye az adatok védelmére vonatkozik. De természetesen az emberi jogok egyetemes jellegűek, és nincs semmilyen hierarchia az egyetemes jogok tekintetében. Ott van a magánélethez való jog, a biztonsághoz való jog, tehát ez azt hiszem, hogy egy vitathatatlan megjegyzés. A második gondolatom. Egyetértek egyes kollégákkal, Beszéltünk a bizalomról. A bizalom nagyon fontos, természetesen ugye a rendőrökben, a politikusokban bízni kell, lehet definiálnunk a bizalmat, de mindenképpen érezni kell a bizalmat. És nagyon jól tudom, hogy miről beszélek. Véleményem szerint alaptalanul hangzott el az, hogy a Europol nem működik. Én azt kell, hogy mondjam, hogy igenis működik. Én a Europol igazgató tanácsának tagja is voltam, tisztelt asszonyom, és tagja vagyok a tanácsának, és az, Euró, az Europol Európáról szóló rendelet kidolgozásában is részt vettem, és azt kell mondjam, hogy tökéletesen működik, de úgy kell, hogy működjön, hogy több eszközzel ruházzuk fel. Aztán ott van a PNR. A PNR egy eszköz, mint, olyan, mint a többi, és ha azt állítjuk, hogy a PNR a magánélethez való jogot sértheti, hát azt kell mondjam, hogy a jogalkotási javaslat nem erről szól. A jogalkotási javaslat védi ezeket a jogokat, és például tiltja a vallásra, az etnikai hovatartozásra, a politikai hovatartozásra való adatok megosztását, és a jogalkotási javaslat ezt védi. Kirchhoff úr holnap pedig ismerteti velünk ennek a javaslatnak a módosítását a hozzáféréshez való jog, az adatok pontosításához való jog, a, ezek olyan jogok, amelyek, amelyeket szavatolni kell. Érveket kell felsorakoztatni, elméleti síkon is, de itt a tények ismeretére van szükség. Végezetül pedig, mert Gerard például, amikor te beszélsz, én nagy érdeklődéssel hallgatlak, mert mindig nagyon fontos dolgokat mondasz, mondasz még akkor is, hogyha nem értek mindig egyet veled. De tisztelem azt, amit mondasz. Az előző panelben a, a holland képviselő rámutatott a dolog lényegére, és a máltai kollega is. Hogy ez mit jelent? Az interoperabilitás, a hangsúly Önmagában a határregisztrációs rendszer vagy a rendvédelmi szervek hozzáférése nem kizárólagos, nem ez az egyetlen eszköz, vannak más eszközök is. És ezek nélkül, most ezekre nem szeretnék kitérni, mert mások már említették ezeket, ha ezek együtt működnek, akkor több mindent elérhetünk. Elérhetjük például azt, hogy jobbak és gyorsabbak legyenek, és zöggenőmentesebbek az ellenőrzések a külső határokon, és elérhetjük azt is, hogy nagyobb védelmi figyelmet nyújtsunk az adatok szempontjából, illetve a magánélet szempontjából. Azt hiszem, hogy ennyiben hagynám, mert nem szeretném monopolizálni a szót. Ennyit szerettem volna mindössze megosztani önökkel. I, I will Köszönöm. Tartózkodom attól, hogy még bonyolultabb kérdésekkel kiegészítsen, például a prevenciós stratégiákkal, amely most a fő motto, ugye, és a, a egyik legizgalmasabb téma erről most ne beszéljünk. Nem tudom, valaki van még, aki szeretne hozzászólni, hanem az utolsó szójogán Anna Gomes asszony kapja meg a szót az Európai Parlamenttől. Köszönöm. Nincs a föl kétségem, mióta itt dolgozom a parlamentben, hogy a terrorizmus elleni stratégia, különösen a biztonság és Védelmi Albizottság szempontjából a, ebben a szempontból az információ megosztás és az interoperabilitás létfontosságú a rendvédelmi szervek számára. Ugye a kérdés hogyan lehet ezt összeegyeztetni az alapjogokkal, ami nem csak az EU állampolgárok számára fontos politika, hanem mindenki számára az Európai Unió szerződések szellemében is. Úgyhogy milyen egyensúlyra van szükség, milyen arányosságra, milyen adatvédelmi követelményekre. Ezeket mindenkinek be kell tartani aztán. Úgy gondolom, az Európol felhatalmazása nagyon fontos eszköz volna. Engem is meggyőznek a tények, ahogy de melyre urat is, hogy az Európa sokkal fontosabb szerepet játszhatna mindebben, és annak oka, hogy ezt nem teheti, az sokszor a tagállamokon áll, a tagállamokon múlik, hogy nincs interoperabilitás, ez pedig a bizalom hiányából adódik, ez pedig olyan helyzetekből adódik, mint az én hazám, Portugália, vagy az elnök hazája, ahol nincs megfelelő kapacitása a hírszerzési szerveknek ahhoz, hogy elfogjanak terroristákat. A bíróság és jogi hatáskör, ám mégis megteszik, Ilyenkor persze nem, lesz, nem erősödik a bizalom, sem az állampolgárok bizalma, sem a rendvédelmi szervek egymás iránti bizalma, és ez újabb és újabb szinteken megismételhet. megismételhet. Ez pedig egy nagyon fontos kérdés, amelyet konzisztens módon kell kezelnünk módszertan mentén. És német kollégám az én tézem, tetszik-e vagy sem, német Európában élünk. Vajon beszélhetünk el Smart Border rendszerről, ahogy a bizottságtól is megkérdeztem tegnap ők is elmutattak arra a kérdésre, hogyan beszélhetünk smart borderekről, hogyha megnyitjuk a határainkat olyan emberek előtt, a gazdagok előtt, akik aranyvízumokat kapnak, akik aztán a szerzett bűnözés szervezői lehetnek, amely lehet, hogy egy darabig ugyan csendesen folyik, de amit a máltai kollégám mondott, említette az ellenmondást a között, hogy a szervezett bűnözést, a zsihadistákat, a, az illegális bandolókat kezelni akarjuk, másrészt meg szeretnénk az idegenforgalom előnyeit kiaknázni. Mi a helyzet az állampolgársági idegenforgalommal, vagy a mindenféle kritérium nélkül, koherencia nélkül, konzisztencia nélkül adjuk meg az okos határokon át ezeket a kedvezményeket sokszor egyes államokban. Nem tudom, hogy ez e kérdés nem volna releváns Németországban is. Persze a tegnap föltett kérdéseket nem csorbítva, és az Európai Bizottság képviselő is felhívta ennek fontosságára a figyelmet, hogy senki sem beszél a smart ellenőrzések végrehajtásáról azon utasok esetében, akik magánrepülőgépeken utaznak be, vagy magánhajókon, magánjaktokon. Köszönöm, van még 10-12 percünk az ülés zárása előtt, úgyhogy a következő javaslattal élnék. Osszuk fel az időt, és legyen 5-5 vagy 6-6 perc a fő előadónk számára, hogy e hatalmas mértékű, sokszor színes, széttartó, kiváló kérdésekre valamiképpen próbáljanak összefogottan válaszolni. Szinte lehetetlen feladat. Ebben a sorrendben, vagy a visszafele? Prof, professzor, parancsoljon. Thank you for all. Köszönöm szépen. Minden kérdést, észrevételt köszönettel fogadok. Nagyon hasznosnak találom őket. Hadd kezdjem azzal a kérdéssel, amelyet Renault asszony intézett hozzám abban az értelemben, hogy látok-e ellentétet a Smart Borders csomag belépést könnyítő elsődleges célja között, illetve a rendészeti szervek számára fontos belbiztonsági célok között. Szerintem nincsen ellentét e között a két dolog között, de ugyanakkor, hogyha a végrehajtást, a gyakorlati intézkedéseket nézzük, akkor ellentét adódhat a különböző eszközök használata miatt, vagy a különböző szempontok miatt. A hatékony rendészet mást igénye, a sikeres rendvédelemhez más kell, mint ami az utasok zökkenőmentes mozgásához. Miután különböző felhasználás lehetőségek merülnek fel, célszerű lenne most meghozni a döntést. Az adatgyűjtési rendszereket biztonsági elsődleges célral, vagy pedig utazás könnyítési elsődleges célral szeretnénk el kiépíteni. Az architektúra, ahogyan említettem, figyelembe veheti majd a rendvédelmi hatóságok hosszabb adatmegőrzési igényeit. Ugyanakkor közigazgatási megoldásként a hatóságok általában, illetve az utazók szintén rövidebb adatmegőrzést szoktak támogatni. A szükséges adatok gyűjtése az helyén való. Itt most a címekről, illetve az útlevélszámok gyűjtéséről beszélek, vagy hogyha elvált egy illető, akkor az új neve, a régi neve, és a gyermekekre vonatkozó adatok, és így tovább. Én a belbiztonsági szolgálatok munkáját nagyra tartom, és fontosnak gondolom. Azt is megértem, hogy az ő szempontjukból esetleg hosszabb adatmegőrzés lenne az ideális, de pusztán administratív, közigazgatási adatgyűjtési szempontból, ami a Smart Board és csomag lényegének tűnik jelen pillanatban, a rövidebb megőrzés a megfelelő. Gomes asszony kérdésére kitérve, ez tegnap is elhangzott, a regisztrált utazók program egyrészt könnyítést jelent, másrészt, aki a programba bekerül, és kevesebb ellenőrzéssel utazhat, megbízható kell, hogy legyen. Tehát a Smart Borders csomagnak elsősorban a migrációs folyamatoknak a kezelése a lényege, de ugyanakkor EU szintű egységesítést is céloz, mert nagyon eltérőek a tagállami gyakorlatok, és előfordulhat, hogy egyáltalán nem tudni egy idő múlva, hogy kilépett európai területre. Aztán a litván képviselő kérdésére mondanám a következőt. Minden szervezet hozzáférést tart szükségesnek a rendvédelmi szervek számára. Hadd férjen az adatokhoz hozzá mindenki, akinek szüksége van rájuk. Én azt mondanám, hogy migrációs szempontból nem adhatunk válogatást nélküli hozzáférést. A harmadik országokból érkező utazók szempontjából csak célzott eseti jelleggel nyújthatunk hozzáférést különböző tagállamok számára. Akkor, amikor konkrét biztonsági intézkedés indokolja. Hát, az indoklást át kell adni, tehát minden konkrét esetben meg kell indokolni, hogy miért szeretnének az adatokhoz hozzáférni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy az utazóktól begyűjtött adatokat a következő évben bárki elérheti, bárki hozzájuk férhet. Nem ellenőrzött rendszerben, a igazságügyi felügyelet mellett eseti jelleggel biztosítják majd a hozzáférést. Aztán Döpré képviselő úr kérdésére azt válaszolom, aki rákérdezett, hogy a tagállami rendszerek megtartását összehangolhatónak gondolom-e, illetve félreértette-e a szavaimat. Én azt gondolom, hogy a nemzeti tagállami hatóságok információ csere gyakorlata, hogyha jelen pillanatban problémát jelent, akkor ez nem csak tagállamok közötti problémakör. Akarunk-e információcserét, különösen az internetes biztonsági kérdéseket figyelembe véve? Igen, a tagállamok, sőt harmadik országok és terror támadás megelőzése céljából megoszthatnak egymással információt. Ez egy nagyon hatékony eszköz lehet. Az Európol visszajelzések is erre vallanak. De itt az új rendszert figyelembe véve lehet, hogy erre egy új adatbázis is kellene. Aztán az arányosságot illetve. A szlovén képviselőtől érkezett az a kérdés, hogy a magánszféra védelme, illetve a közbiztonság összehangolása megvalósítható-e. Nagyon sok esetben az adott védelmi rendelkezések éppen, hogy fokozzák a közbiztonságot, mert az adatokat minimálisra szűkítik, megbízhatóvá teszik, szabályozzák a megőrzésnek az idejét. Tehát ezek igenis hatékonyabb, megbízhatóbb információkat eredményeznek, tehát nincs szükségképpen ütközés a szempontok között. A célhoz kötöttség, mint korlátozás nagyon fontos. Az adatbázisokhoz való hozzáférés minden esetben ismert célból történjen. Erről a kérdésről azt hiszem ezzel eleget is mondtam, és úgy gondolom, hogy a legtöbb kérdésre sikerült választ adnom, kitérnem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Zellen úr, a szó most. Meglehetősen nagy kihívásra állítanak. Az alapfeladatom a terrorizmus elleni harc. Ahhoz képest könnyű, hogy most 5 percben kell válaszolnom az összes kérdésükre, de hát megpróbálok ezzel is megbirkózni. Először is az arányosság kérdésével kezdeném. Valóban kevés személyt igyekszünk felfedni, ám vegyenek, vegyék figyelembe az is, hogy ez a kevés személy milyen hatalmas károkat tud okozni Európában. És itt alap, emberi alapjogokról van szó, amelyek akkor is sérülnek, hogyha a terrorista támadás történik. az arányosság mérlegelésében erre is gondolni kell. Különféle eszközökről esett szó, a Schengen információs rendszerről, a vízum információs rendszerről, amelyet alkalmaznak, hogy miért nem elégséges ezek. Tehát nem lehet kalapáccsal fát faragni, mindehez megfelelő eszköz kell, és átfogó eszközök. Németországban a Szövetségi Köztársaságban nagyon sok tapasztalatunk van azzal, hogy átfogó megoldásokat keresünk sokszor, és őszintén meg kell mondjam, ez sokszor nem sikerül, mert nem voltunk abban a helyzetben, hogy a teljes körű képet alkossunk a szétaprozódott információkból. Észszerűen kell hálózóba kapcsolni az egyes adatforrásokat, és a biztonsági az, hogy a biztonsági szolgálatok másodlagos alkalmazói lehetnek a Smart Border csomagnak, az helyén való még akkor is, hogyha persze az elsőleges célja ennek az egésznek nem a biztonság. A Schengen és a vízuminformációs rendszerre is igaz, különösen az utóbbi esetében, az elsősorban nem biztonsági szolgálatok vagy hatóságok célját kell szolgálja, ám ők is részt, vesznek benne és hasznát láthatják az adatvédelemmel is foglalkoztak. Itt minden résztvevő hatóság igaz, ez legyen ez rendvédelmi, katonai vagy tisztán polgári bevándorlással foglalkozó állami igazgatási szervek, mindegyik be kell tartsa az adatvédelmi szabályokat, és megfelelő adatvédelmi rendszereket kell alkalmazzon. Független attól, hogy, hogy tisztán polgári, vagy rendészeti, vagy katonai célok, illetve hatóságok dolgoznak -e ezen adatokkal. Francia részről érkezett a kérdés, hogy az SES e és a vízuminformációs rendszer vajon nem kellene ezeket értékelni. Valóban hasznos volna ez a bűnözés elleni harcban és a terrorizmus elleni harcban a VIS e és az SES e központi elem lehet a határon átnyúló forgalom elleni harcban. Tehát mindez igaz az Európolra is, egységes eszközökkel kell fellépni. Az Európol központi fontosságú elem a biztonsági architektúrában Európában. Nem, ez egy nagyon értékes eszköz, nem szabad alábecsülnünk, érdemes tovább építeni, tovább erősíteni, ám az Európolt nem szabad túlterhelni sem olyan feladatokkal, amelyeket nem képes ellátni. Az ellenőrzési vonal a, a, a külső határokon nem tudja kiváltani az Európol tevékenysége. Ez is világos kell legyen, ám az Europol nagyon fontos eszköz és elem lehet az egész hálózatban, és ilyenként erősítésre érdemes. Felmerült az a kérdés is a dzsihadistákkal kapcsolatban, az európai származásúakkal kapcsolatban, hogy ezeket Szíriában kiképzik, aztán hazajönnek. Igen, ez igaz. Itt Európai nős állampolgárokról van szó, amely csak az igazság egy része kb. egy harmada ezeknek a személyeknek harmadik állambeli személy. Németország gyakorlatáról tudok beszélni, tehát nem sem német útlevéllel, sem európai útlevéllel nem bírnak. Tehát rájuk is figyelem, erre a lelemre is figyelemmel kell lenni, és nem lehet csak az elmúlt hónapok tragikus eseményére koncentrálni. Három forgatókönyvet kell leképezni az elmúlt 5-6 évre vonatkozóan, az 56 évvel konaszkodóan a, a, a hazai terrorizmus, a homegrown terrorizmus, amelyek kapcsolatban a tagállami intézkedésekre van szükség, amelyeket a szomszédok segíthetnek, aztán vannak olyan személyek, akik kiutaznak válságvezetekbe, majd hazautaznak, miközben radikalizálódtak. Ez a második variáns, vagy forgatókönyv. Itt a Smart Border csomag segíthet részben, és ezen túl vannak olyan fel, tevékenységet, ami külföldi terrorista elemek és szervezetek ö, okoznak, és harmadik állambeli polgárok a végrehajtók. Itt felmerül az a probléma, amelyet az önök által vitatott eszköz nagyon erősen segíthet, csak két példát említenék, az Iszlám Dzsihadista Unió néhány évvel ezelőtt Németországban támadásokat akart végrehajtani, kívülről irányították ezeket, ám Németországon belüli végrehajtók, vagy személyek hajtották volna végre, és aztán a Strasburgi karácsonyi piacon is meghiúsítottak egy terrorista támadást, itt is külső harmadik állambeli polgárok utaztak be, szervezték meg, utaztak ki aztán, és belföldiek hajtották volna végre. Tehát nem szabad egyedi esetekre korlátozva megterveznünk egyetemes megoldásokat, hanem látni kell a különféle potenciális forgatókönyveket, és így kell okosan olyan különféle elemeket összekapcsolni, hogy optimális biztonsági választ tudjunk adni. Remélem, hogy válaszaikra, kérdéseikre átfogó választ tudtam adni. Ha viszont további kérdéseik vannak, nyilvánvalóan azokra is megválaszolok a későbbiekben. Uh, Köszönöm szépen. Szeretném a vendégeinknek, a nemzeti parlamenti képviselőknek és az európai parlamenti képviselőknek is megköszönni a részvételüket, és áttérünk most az utolsó fordulóra, és az elnöklést most Gálasszony veszi át. Köszönöm szépen. Most pedig a kétnapos ülésünk végén szeretném megadni a szót az előadóknak, Fajon asszonynak. Elnézést, először Diaz de Mera úr kap szót, mert neki távoznia kell. Köszönöm szépen. Először is eh, szeretném hálámat kifejezni az összes kollégának a nemzeti parlamentekből és az Európai Parlamentből is, ugyanis nagyon jelentős segítséget nyújtottak eddig, ahogyan ezt minden bizonyal a továbbiakban is teszik majd, hogy eh, előbbre vigyük ezt a jogalkotási csomagot, amely ennyire összetett és eh, bonyolult. Sajnos hirtelen elfoglaltságom támadt, és mennem kell a repülőtérre, de biztos vagyok abban, Teljesen biztos vagyok abban, hogy Tanya Fajon sokkal jobban fogja levonni a következtetéseket az elhangzottakból. Minden esetre még egyszer szeretnék még mindenkinek köszönetet mondani. Lesz egy új jogalkotási javaslat 2016-ban, ehhez pedig nagyon sok vitára van szükség, olyan eszmecserékre, mint ez a mai, hogy definiáljuk azt, hogy milyen legyen a jövőben ez a jogalkotási javaslat. Másodszorban a jelenlegi helyzet. Milyen a jelenlegi helyzet? Vannak problémáink az utasforgalom a határellenőrzések kezelésével kapcsolatban, és egyértelmű, hogy a jelenlegi rendszerek nem lesznek elegendőek ahhoz, hogy az elkövetkező években megbirkozzunk a helyzettel. 13 tagállamban van nemzeti határregisztrációs rendszer, ezek azonban nincsenek összekötve. Ebből kiderül, hogy a költségek milyen jelentősek, és mennyire nem hatékony az egész rendszer. Ezért van szükség a helyzet orvoslása véget egy közösségi rendszerre. És végezetül az összes hozzászóló egyetértett azzal, hogy szükség van jobban és egyértelműbben definiálni a határregisztrációs rendszer céljait, a fő célokat, a fő célt, valamint a másodlagos célokat. A tagállamok részéről gyakorlatilag teljes volt az egyetértés arra vonatkozóan, hogy az forgalom ellenőrzését kellene javítani elsődlegesen, másodlagosan pedig a bűnözés, a szervezett bűnözés elleni küzdelem kell, hogy legyen a cél biztosítva a hozzáférést a bűnöldöző szerveknek. A parlament szintén támogatja ezt az elképzelést, mint fő célt, de egyes képviselők joggal azt kérik, hogy jobban alapozzuk meg a bűnöldözési célú hozzáférés kritériumait, ez lenne a jogalkotási csomagban a második cél. Ami a rendvédelmi szervek hozzáférését illeti, a nemzeti parlamenti képviselők részéről messze menő támogatást tapasztaltam. Korábban elmondtam már, és most is hangsúlyozom, hogy a parlament további érveket, több indokot szeretne. A vízuminformációs rendszerrel szereztünk tapasztalatokat. Úgy vélem, hogy gyakorlatilag egyetértés alakult ki abban a tekintetben, hogy a jelenlegi státuszt nem tudjuk fenntartani, a határ ellenőrzések jobb végrehajtása szempontjából több és intelligensebb rendszerekre van szükségünk. Fő kérdés az adatvédelem, ami rendkívül fontos számunkra. Tiszteletbe kell tartani a bíróság ítéleteit e tekintetben, ehhez kétség nem férhet. Az összes hozzászóló egy határozott, erős rendszert szeretne, meg kell találni a kellő egyensúlyt, annak érdekében, hogy az elsődleges és másodlagos célok egymással összeegyeztethetőek legyenek. Ami pedig az adatmegőrzési időszakot illeti, gyakorlatilag mindenki úgy véli, hogy a határ regisztrációs rendszer szempontjából ez inoperatív, független attól, hogy a rendvédelmi szervek hozzáférést kapnak-e a rendszerhez. Az EULISA ügynökség leszögezte, hogy nem fogja feldolgozni, tárolni az adatokat, ez a tagállamok feladata lesz a hatályos nemzeti jogszabályok alapján. Rendkívül fontos az arányosság, valamint az adatok összegyűjtése során a szükségesség, ami a biometrikus adatokat illeti ami pedig a szervezetet és a költségvetést illeti, ugye az interoperabilitás mellett is kiálltunk, jobban ki kell használni a költségvetést, jobban ki kell igazítani, és Carlos, te, mint nagy szakértő, hozzád fordulok, hogy a költségvetési hibákat, amelyeket a SZISZ-szel kapcsolatban elkövettünk, nem ismételhetjük meg. Végezetül, tisztelt kollégák, szeretnék mindenkit megkérni arra, hogy még várjuk a technikai értékelés eredményét, folytassuk a munkát, és definiáljuk jobban a célkitűzéseket. Még egyszer köszönöm, szívből köszönöm, és találkozunk még. Thank you very much, Köszönjük szépen, Díaz de Mera úr. Fájon asszonynak adom meg minden további nélkül a szót. Köszönöm szépen, Kinga. Águstin, önnek is köszönöm az elmondottakat. Ő most el kell, hogy menjen, de nagyon nagy örömmel dolgozom együtt vele. Köszönöm szépen a résztvevőknek is az értékes észrevételeket, illetve a Libe titkárságának is köszönöm, és a résztvevő vendégeinknek is a mai szemináriumok megrendezésének a lehetőségét. Ez fontos számunkra itt az Európai Parlamentben. A két nap során sok-sok előadót meghallgathattunk, illetve sok hozzászólást hallhattunk, amelyek egyrészt nagyon érdekesek voltak, illetve felhívták a figyelmet, ráirányították a figyelmünket a gyakorlati kérdésekre, amelyek a mindennapokban felmető, felvetődnek. A nemzeti parlamenti képviselők a felhasználással összefüggő szempontokat vetettek fel, ezek hasznosak lesznek a jövőben. A következőkben a tesztelés során nyomon követjük majd az eseményeket. És el is hangzott, hogy az Európai Parlament nagyon körültekintően ki fogja majd értékelni az EULISA pilotnak az alakulását, eredményeit. Reméljük, hogy az ebből származó információk a rendszer tekintve nagyon hasznosnak bizonyulnak, és a tisztelt ház jogalkotási javaslatait ez fogja majd irányítani az Európai Bizottsága való együttműködésben. Én különösen annak örültem, hogy óvatosabb megközelítések is elhangzottak az arányosság, illetve a szükségesség témakörében. A máltai kolléga, de mások is felhívták arra a figyelmet, hogy megfelelő egyensúlyt kell elérni. Teljesen egyetértek ezzel továbbra is komoly a gájaink maradnak az arányosság, illetve a költségek témakörében. Meddig akarunk -e elmenni? Ez az egyik kérdés. A másik pedig, hogy a biztonságot növelve meddig toljuk ki a határokat az utasadatok gyűjtésében, illetve a magánszférába való behatolás terén. És hogyan tudunk együttműködni a rendvédelmi szervekkel. Eredetileg Európát vonzóbbá akartuk tenni, és az együttműködésünket akartuk hatékonyabbá tenni. A Schengeni térségbe belépők új lenyomatát már is leveszük és gyűjtjük. A biometrikus adatok a vízummentes program keretében már is tárolásra kerülnek. A víz és a SZISZ, amelyekről hallhattunk, bővülni fognak, és ezzel felkészülünk egy új rendszer összeállítására, kiépítésére. A jövőben ez amennyiben megvalósul, rengeteg költséggel jár, és nagyon érvényes az arányosságnak a követelménye. Nagyobb felelősséget jelent ez számunkra a nemzeti parlamentek részéről is, és tovább növeli a felelősségünket, hogy azt mondanám, hogy rossz jogszabályok alapján dolgozunk. Ezt az Európai Parlament korábban már kinyilatkoztatta, és az Európai Bizottság új jogszabály elkészítését vállalta, de ez még nem történt meg. Tehát a szabadság jogainkat korlátozza a jelenlegi szabályozás, illetve még inkább érvényes ez a harmadik országokból érkezők esetében. Tehát nem lesz könnyű az előttünk álló feladat végrehajtása, de az Európai Parlament, a nemzeti parlamentek és a szakértők bevonásával igyekszik majd minél hatékonyabban információt cserélni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm Tanya, köszönöm Fájan asszony a parlamentközi szakbizottsági ülésünk végén Mindenkinek köszönöm, ismételve Fájon asszony szavait. Minden előadónak köszönöm a bevezetőket, köszönöm a hozzászólóknak, résztvevőknek az értékes gondolatokat. rendkívül érdekes és hasznos volt, úgy gondolom, ez az eszmecsere, és jó előadóik ezekben tudhatjuk ezeket a témaköröket. Ennek alapján azt gondolom, hogy hatékonyan és felelősségteljesen végezhetjük a továbbiakban a munkát. Köszönöm szépen a részvételt, jó utat kívánok mindannyiuknak, és a LIBE szakbizottság tagjét emlékeztetem, hogy a rendes ülésünket délután háromkor folytatjuk, majd ugyanitt. Köszönöm.